Uh, Kedves kollégák, kezdjük el. 7 perce vagyunk 9 után már. Köszönöm minden képviselőtársamnak, aki időben eljött. Kivált kép azért, mert a bizottság első alelnöke 5 perce 9 előtt már itt volt. Struktúrált párbeszéd Franz Timmermanszal, az első pontunk a jobb jogszabályalkotás és intézményközi eh, kapcsolatok, jogállamiság alapjogok kartája. Franz Timmermans az évele óta nem járt eh, körünkben, ám azóta nagyon sok találkozót tartottunk személyesen vele különféle konstellációkban, éppen néhány napja is, meg Strasbourgban is, tehát folyamatos kapcsolatban vagyok vele és irodájával, hivatalával. Fontos pont ez, pillanat ez, mert most lesz alkalmunk a felelősségek körébe eső témákban kérdéseket feltenni ma reggel. A strukturális párbeszéd szabály alapján haladunk, ez azt jelenti, hogy először a koordinátorok kapnak szót, aztán a többiek. Ez a struktúra. Kérem, hogy mindenki fogja rövidre. Tehát először a koordinátorok eh, kapnak szót, ezek közülük egy van jelen, és aztán mindenki kérdezhet. Kérem, jelezzék ebeli igényeket. A, most listán haladunk, a legutóbbi alkalommal kicsit fegyelmezetlenül alakult a dolog. Lesznek, akik később érkeznek, mindenki a kártyával jelezze, hogy a listára kíván kerülni. Köszönöm. antoán pedig írkálja a neveket szorgalmasan mellettem szocialista kérdések órája lesz, egy zöldebb. Bóni úr, köszönöm. Hát a Libében ugye a hatalmi egyensúly így alakult, más nem mondok, mert bajba kerülök. No tehát, fontos és nagy súlyú kérdések is elhangzanak, majd kérem, hogy hagyjunk időt Franz Zimmermansnak a válaszokra, aki mindig fegyelmezetten válaszol. És talán lesz időnk egy második fordulóra is. Kérem, hogy mindenki fegyelmezetten. És két percen belül maradva tegye fel a kérdését. Először egy nyitó nyilatkozatot tart Franz, parancsolj. Köszönöm szépen, Claude. Jó reggelt mindenkinek, e korai órán. Örömmel vagyok itt megint. A, az Európai Bizottság részéről az oroszlán barlangban, ahogy mi ezt hívjuk, a parlamenti bizottságban. Kihívások idejét élünk, éljük, sok tagállamban sürgető, égető kérdésekkel kell szembenézzünk, és azért is kihívásokat élünk meg most, mert a jogállamiság alap értékei alapelve, az Európai Unió működésének alapja és a tagállamok működésének alapja is bizony vita tárgya, sok esetben kihívások tárgya, sok esetben fityet hánynak rá. Ez bizony <clears throat> számomra nagyon világos tény, hogy a jogalamiság teljes körű tiszteletben tartása nélkül előbb vagy utóbb az Európai Unió összedől. Efelől nincs kétségem. Ezt talán ezt magától értetődőnek gondoltuk az elmúlt években, holott lehet, hogy nagyobb politikai figyelmet érdemel most. A bizottság jövő évi munkaprogramjában szeretném a jogalamiságot nem csak implicit, hanem kifejezett módon is megjelenteni, mint, mint a, az Európai Unió építő anyagát, a maltert, ami összetartja a jogállamiság nélkül nincs más, mint a puszta erő, és az azt jelenti, a puszta erő azt jelenti, hogy erősek diktálnak, a kicsik meg alkalmazkodnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a demokrácia eltorzul a többség önkényuralmává a kisebbség felett. Ezt tudnunk kell, amikor az alap, a társadalmunk alapjairól szóló kérdéseket tárgyaljuk. A párbeszédet a, a, az online gyűlöletbeszéd témáját is felhoztuk, foglalkozunk ezzel. Az Alapjogok Fóruma tavaly a toleranciáról és a, a, a közösség elleni gyűlöletbeszéd ellen, a muzulmánok és a, a zsidók elleni gyűlölet beszéddel foglalkoztok, most pedig a, a kollokvium, a, idén pedig a sajtószabadsággal foglalkozik. Ez nagyon sürgető és aktuális kérdés az értékközösségünkben. Végig kell gondoljuk azt, hogy merre tart Európában a sajtó vagy a média ö, térkép, az összetétele. Össze kell vetni a valósággal az elveink alkotta képet, erre is megfelelő figyelmet kell szenteljünk Európában, az aktuális helyzetben. Azt is szeretném hangsúlyozni a bevezetőmben, hogy nem szabad visszariadnunk attól, hogy a tagállamokkal párbeszédet folytassunk a jogállamiság hát miben létéről. Én folyamatosan párbeszédet folytatok a lengyel kormányjal, ezt csak akkor tehetem persze, ha a parlament teljes hát támogatását a hátam mögött tudom, csak akkor vagyunk erősek, ha egységesek vagyunk ebben, és nagyon sok tennivaló még ahhoz, hogy a, a bíróságok teljes függetlenségét, mint a jogállamiság alapelvét biztosítsuk mindenhol, és ez irányú párbeszédünket tovább folytatjuk, de ehhez kell az önök támogatása. A biztonságpolitika is fontos elem, ez lényegi fontosságú a jogállamiság és az emberi jogok biztosításában is. Dimitris avramopoulos és Julian Kingel már, már találkoztak Északbizottságban a e témákat illetően, ezen tovább dolgozunk. Több kérdés merült fel. A végén a migráció ügyét említeném még meg, amelyben a migráció ellenőrzés ellen, kontrollja feletti, tehát hogy nincs kontroll, a, ahogy az állampolgárok legalábbis így látják, ez a, ez a nézet fenyegeti legjobban a jogállamiság érvényesülését. Ezzel tehát foglalkozni kell. Szorosan együtt működik a bizottság és a parlament a migráció ellenőrzésének kérdéseiben, és fontos, hogy tovább is együttműködjünk, mert ha egységesek vagyunk ebben, akkor nagyobb az esély annak, hogy átvegyük a tanácson azokat az ügyeket, amelyeket fontosnak tartunk. Ha együtt tudjuk ezt beterjeszteni a tanács elé, akkor nagyobb az esély a megoldásra. Köszönöm, Franz, köszönöm, hogy ö, ilyen röviden fogalmaztál, és időt hagytál képviselőtársaimnak a kérdésekre. Kollégám, kérem, kérem, hogy mindenki röviden kérdezzen két percnél le húzza hosszabbra. Először a koordinátorok, csak három koordinátor van itt, és egy helyettes. Kezdem tehát. Holmeyer asszonyt helyettesítő Barbara Homer ezt a nevében tehet fel kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Megköszönöm ezt a bevezetőt, amit az imént hallottuk. Én lengyel képviselő vagyok, és elnézést kérek, hogyha Lengyelországban bármilyen kellemetlenségnek volt kitéve, hogyha a jelenlegi kormány miatt bármilyen negatív hatás érte. A Lengyelországgal kapcsolatos fe, fellépésében ugye a lengyel médiát, illetve a lengyel igazságügyet támogatta, amit elmondta mindig, hogy amit tesz, a fellépés az egyáltalán nem a lengyel lakosság ellen van, hanem azok ellen, akik, eh, hollandi, akik eh, Lengyelországban magukhoz akarják ragadni a hatalmat. A lengyelek kimennek az utcára, tüntettek, az Európai Parlament is írt állásfoglalásokat eh, Lengyelország témájában. Akár, úgy is fogalmazhatok, hogy egységet alakítottunk ki, amire nagy szükség van. Vagyis tehát az Európai Parlament ellenzi azt, ami most folyik Lengyelországban. Nem értünk egyel azt, hogy a, egyet azzal, hogy Lengyelországban a demokrácia, illetve a jogállamiság ellen akarnak fellépni. A jogállamiság olyan, mint a cement, amely összetartja a tagállamokat. A következő kérdést szeretném föltenni. Számít-e arra, és magyarázatul elmondom, hogy rövidesen Strasbourgban megbeszélünk majd egy jelentést, amit Sophie Netfeld írt az európai jogállamiság témájáról, és mondom, ezt jövő héten Strasbourgban meg fogjuk vitatni. Egyetérte ennek a jelentésnek a legfőbb felvetésével, illetve ennek a megközelítésével. Egyetérte azzal, hogy egy nagyon stabil mechanizmusra lenne szükségünk, amely alapján az Európai Bizottság és az Európai Parlament kiértékelhetné a helyzetet a tagállamokban, tehát megállapíthatná, hogy mi a helyzet a jogállamisággal. Köszönöm. Kérem, tartsák be a két perces hozzászólási időt, hiszen sokan jelentkeztek. A szocialisták nevében Birgit Zipel következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először visszatérnék arra, amit Franz Timmermans a bevezetében mondott, nevezetesen, hogy mind közösen tudtunk a LIBE szakbizottság hatáskörén túl is nagyon sokat elértünk, ugyanakkor bíztunk abban, hogy magától értetődik az, hogy mindenki tartja magát a megállapított szabályokhoz. E, ezért olyan nagyon fontos, hogy ezek a magától értetődő dolgok már nem magától értetődőek, úgy tűnik, ezért kell egységesen fellépjünk, hogyha valaki nem tartja be a közös szabályokat. És előző hozzászóláshoz hasonlókoznék Lengyelország kapcsán, csatlakozom ehhez hogy egy jogállamisági mechanizmus induljon be. A Velencei Bizottság ajánlásokat fogalmazott meg, a lengyel kormány visszautasította a Velencei Bizottság jelentését, ez megkérdőlezi azt, hogy mit tehet a bizottság, mit tehetünk közösen annak érdekében, hogy ezt a kormányt rávegyük arra, hogy a közös szabályokat ténylegesen betartsa, és visszavonjon olyan ö, döntéseket, amelyek hát félrementek. Ehhez tartozik persze Magyarország is, nem jött el vajon az ideje annak, kérdezem, hogy Magyarországok kapcsolatban is elindítsunk egy jogállamisági mechanizmust. Mert az nem megy, és nagyon világosan ki kell mondjam, nem megy az, hogy az Európai Unió vagy a, a menekültek fenyegetik Magyarországot, hanem Orbán fenyegeti a demokráciát, és a demokráciát, a magyar állampolgárok demokráciáját ő fenyegeti. Nem Orbán védi meg a magyar identitást, hanem Orbán a saját hatalmát védi nem a magyarok identitását, a bíróságok függetlenségét, a média függetlensége, a kisebbségek jogai ügyében eljött ideje annak, hogy fellépjünk, ne hagyjuk tovább így menni a dolgokat. És az előző kérdéshez kapcsolódom, a jogállamisági mechanizmushoz kapcsolódóan remélem, hogy nagy többséggel támogatjuk. Persze lehet, hogy nem konkrét eléggé, vagy nem pontos minden részletében, de kérdezem, hogy az Európai Bizottság késze arra, hogy alapként használja ezt majd egy ilyen mechanizmus bevezetése tárgyában ezt a döntést. Uh, <clears throat> next is, um... Cecilia Wikström következik. Kész vagy, Cecilia? Igen, kollégámnak szeretném átadni a szót nagy örömmel. Uh, Akkor parancsoljon az Alde nevében. Jó reggelt kívánok, biztos úr! Örülök annak, amit uh, a jogállamiságról mondott. Azt mondta, hogy jogállamiság nélkül összedől az Európai Unió. Jövő évi a jövő évi munkaprogramra vonatkozóan javaslatokról beszélt, kíváncsi vagyok, illetve jövő héten lesz majd egy eszmecsere a jelentéssel kapcsolatban, nyilván arra is kíváncsi vagyok. Reméljük ezt meg is fogjuk szavazni jövő héten. Ön szerint ez a jövőbeni vita alapja lehet-e a bizottság és a parlament között, illetve a tanács részvételével is? Említett a jobb törvényhozást is. Szerintem a két dolog alapvetően összefügg. Elég szigorúan alkalmazzák a jobb törvényalkotás alapjait, alapelveit, ennek körülök, tehát csökkenten a bürokráciát, az ületi életre való hatását. Ez mind jó, de sajnos a biztonság, a menekült politika és egyéb kérdésekben annyira szigorúan mégsem alkalmazzák. Nagyon sok jogszabályunk van, amiről tudjuk, hogy jogi szempontból nem tökéletes, és a bíróságok akár bíróságokon is sok múlhat e- ebből a szempontból. Jó lenne, hogyha ezt orvosolnák. Van egy, lenne egy második kérdésem, és ez is konkrét, illetve egyfajta példa is ez, hogy hogyan kéne jobban bánni rendelkezésünkre álló eszközökkel. Már évek óta a litván homoszexuális ellenes törvényel kapcsolatban teszünk fel kérdéseket, a bizottság mindig azt válaszolja, hogy igen, egyeztetünk a kormányjal. Vajon mikor kezdene meg egy szabálysértési eljárást a bizottság ebben a kérdésben? Aztán átláthatóság. Tudom, hogy az ön szívéhez nagyon közel áll ez a téma, az enyémhez is. Bizonyos előrelépés történt azért, de nem elég gyorsan haladunk, sem önök, sem az Európai Parlament, tehát a valós, az igazi nyitottsági kultúra még nem fejlődött ki, például a dokumentumokhoz való hozzáférésben, ebben a kérdésben mit, mit tervez. Köszönöm. Judit Szárgentini következik az öldek nevében. Uh, thank you, Chair. Um... Köszönöm, uh, elnök uh, úr. A biztos úr azt mondta, hogy együtt akar működni abban, hogy a lehető leggyorsabb legyen a döntéshozatal bizonyos jogszabályok esetében. Milyen javaslatokra gondol konkrétan? Tehát miket, milyen javaslatokat fogunk kapni az elkövetkezendő években nem volt számomra teljesen világos és amennyiben ennek a gyorsított eljárásnak az egyik eleme az, hogy nem végzünk hatástanulmányt, akkor szerintem az inkább lassít. Hogyha az áttelepítés eh, javaslatot nézzük, akkor most egy olyan eh, javaslattal van dolgunk, amely állítólag ahhoz vezet, hogy át lehet telepíteni eh, ezeket a menekülteket, viszont nem volt hatástanulmány, és jogilag sem normális ez a javaslat, tehát nekünk kell jogilag megfelelő formába hozni a tárgyalások folyamán. Tehát valójában időt veszítünk, és rossz célja, célra használjuk fel a parlamentet, mert a parlamentnek így úgymond tisztogatnia kell egy javaslatot, eh, amit csak úgy odavágtak a közvéleményhez. Eh, a, ami az én kérésem lenne, hogy hatástanulmányjal küldje a migrációs és menekültügyi célú javaslatokat. Gyakran az az érzésem, hogy jogászát sem nézte ezeket az anyagokat, mielőtt a parlamenthez kerülnek. Múlt héten volt a belügyminiszterek tanácsa, és a visegrádi országok azt mondják ott a belügyminiszteri találkozón, hogy az áttelepítés az nem az ő feladatuk eh, Görögországból és Olaszországból. Ön mit gondol erről? Eh, ugye ez egy kormányközi megállapodás volt, eh, Igazán a parlamentnek ehhez sok köze nincs, de a további vitába jelentősége lehet például, amikor a Dublini rend, rend irányelv I feel for the coming year... E, irányelv felülvizsgálatát nézzük. E, jövőre választások lesznek e, Franciaországban és Németországban és látjuk azt is, hogy ezeken a területeken a menekült ügy egy nagyon komoly téma a napirenden. Amennyiben nem kapunk intelligens terveket, illetve javaslatokat, akkor nem tudunk előrelépni, Björk asszony Cornelia Ernst nevében a GUE csoport részéről, GUE frakció részéről köszönöm. Nagyon sok okos dolgot mondtak már a kollégák, én inkább a jogalkotási folyamatra koncentrálnék. Nagyon fontos, hogy ne csak gyors, hanem jó is legyen a jogalkotás folyamata és szerintem az értékelések, az elemzések hiányoznak. Én tehát egyszerűen jobban át kéne őket nézni. A, ha a tanácsban a, ha a tanácsban a visegrádi álláspont győzedelmeskedik, akkor mi a B-terv? Mert szerintem szükség van B-tervre. Elhangzott Lengyelország neve, de én hozzátenném Magyarországot is. Magyarországon, ami történt, annak nem volt hatása igazándiból, illetve Magyarországgal kapcsolatban, ami történt, nem volt hatása. Eh, romlott a helyzet, egyre nagyobb az idegengyűlölet. A kormány részéről hallottunk arról, hogy eh, visszadobnak a határon embereket, a jogszabályok nem felelnek meg az európai igényeknek, az rendőrség erőszakosan lép fel, fellép az újságírók, az NGO-k ellen, eh, tévéállomásokat zárnak be. Uh, fundamental rights. De uh, handla... Még egy kérdésem a biztos úrhoz uh, a családegyesítésre vonatkozik menekült ügyekben. Egy sor tagállam nem hajtja végre az irányelvet amely jogot ad a családegyesítésre. Az Európai Bizottság miért nem tesz többet? Miért nem indítanak jogsértési eljárást, vagy esetleg van ilyen szándékuk? Köszönöm szépen. Franz, ha gondolod, válaszolja a és akkor lesz egy következő forduló. Köszönöm szépen a kérdéseket. Lengyelország kapcsán, hogy mondjam el, nagyon világosan. Természetesen értem azt a retorikát, amely ugye azt a hatást keltheti, hogy itt a bizottság a lengyel népre tör, vagy a lengyel néppel áll szemben, meg Lengyelországgal. De ez nagyon világos pedig a kérdés. Az Európai Bizottság kéri Lengyelországban, hogy válasszák szét a hatalmi ágakat, és biztosítsák a bíróságok függetlenségét, amely fenyegetés tárgya, mert a lengyel kormány úgy döntött, hogy az alkotmánybíróság döntéseit nem publikálja, nem tesz nyilvánosság, meg azért, mert a lengyel kormány úgy döntött, hogy nem nevez ki olyan bírákat az alkotmánybíróságba, akiket a lengyel parlament választott meg erre a posztra legális módon. Ezek világos pontok, nem szabad belemenni abba a vitába, hogy ez a lengyel nemzet ellen volna, ez, ez ostobaság. Én ez a lengyel, ha már, akkor lengyel nemzet mellett történnek ezek a... Mert minden tagállamban világosan ér kell, hogy érvényesüljön a hatalmi ágak szétválasztása, és működik ez, mert ez egyetlen garancia arra, hogy politikai beavatkozás nélkül működik az igazságszolgáltatás rendszere. Ez nem csak azért fontos, hogy megvédjük az egyének jogait, hanem azért is, hogy működhessen a belső piac. Mert minden befektető, minden gazdasági szereplő biztos kell legyen abban, hogy bírósághoz fordulhat bármely tagállamban, amely az Európai Uniós jogszabályokat úgy alkalmazza, hogy nem engedi, hogy politikai befolyás gyakorolja rá a kormány. Hiszen az egész jogalámesség rendszer Európában arra a tényre, azon a tényen áll vagy bukik, hogy minden EU tagállam az EU jogszabályokat konform módon úgy alkalmazza, ahogy azt a parlamentben ezeket a jogszabályokat elfogadták. Ha ezzel kapcsolatban kétség merül fel, akkor nemzeti bíróságok egyfajta európai bíróságá válnak, hiszen ők kell ellenőrizzék azt, hogy a jogszabályokat megfelelően alkalmazzák. Ha kétség van, kétségük merül fel ezzel kapcsolatban, akkor a luxemburgi bírósághoz fordulatnak jogértelmezése. Ez egy horizontális folyamat a tagállamokban, és vertikális folyamat a luxemburgi bíróság kapcsolásával, mindebben a rendszerben fel sem merülhet a kétség a bírák függetlenségével kapcsolatban. Hogyha ebben a nagy rendszerben bárhol felmerül a politikai befolyásolás lehetősége, akkor az egész jogállamiság, akkor az egész nem működik, és visszament a jogállamiság az európai jogszabályok értelmezésében a tagállamokhoz, és ez a végét jelenti a belső piacnak is. Úgyhogy nem értem, hogy a lengyel kormány miért nem érti, hogyha így mennek tovább. E gondolatmenet végén az áll, hogy megölik azt a tyukot, ami az aranytojás tolja a lengyel gazdaság számára, a belső piacot magyarán. Úgyhogy innen kell nézni a dolgot. Innen is kell nézni a dolgot, a belső piac működése szempontjából is fontos Mindez nem csak az egyének jogainak védelme szempontjából. Azt is hozzá kell tegyem, hogy addig követem ezt a dolgot nyomon, amíg meg nem oldódik. Ezt világosan megmondom. Rajta vagyok addig, amíg meg nem oldódik. És hogyha olyan helyzetbe hoznak, hogy képes vagyok tovább foglalkozni a kérdése, ahhoz kell a parlament további támogatása, mert tudjuk, hogy a tanács minden tagjának meggyőzése nem könnyű feladat ebben a kérdésben. Tehát minél egységesebbek vagyunk mi, mármint a parlament és a bizottság, annál nagyobb az esély, hogy keresztül visszük azt, amit kell a tanácson a lengyel nemzet és a lengyel állampolgárok érdekében is, meg az EU egészének érdekében. Összekapcsoljuk csak ezt a jövő héten tárgyalandó inhet feltjelentéssel. jelentéssel, Hát én azért a szárazon tartanám a puskaport jövő hétig, nem lődözném el a patronjaimat, és azt kérem, hogy készüljenek föl e jelentés tárgyalására, és a részleteket dolgozzuk ki. Ezre én is felkészülök jövő hétre, azonban nem ma van az inhetett felt jelentés, jelentés tárgyalásának a határideje, és várom is ezt a vitát, mert lesznek kérdéseim nekem is, Például kérdezem, hogy egyezünk meg, hogy tényleg vitát tartunk, és nem csak politikai nyilatkozatokat mond el mindegyik oldal, hanem valóban érdemi vitát folytassunk Strasbourgban. Kérem önöktől. Mert a munkamódszerünk olyan, hogy sokszor ugye a bizottság tart egy nyilatkozatot, a parlament is mond egyet, a, és aztán elmegyünk kávézni. Most próbáljunk tényleges érdemi vitát folytatni. A Velencei Bizottság ügyében pedig hadd hangsúlyozom ismét, hogy a Velencei Bizottság konklúziói, hát ironikus módon ezeket a lengyel kormány is idézte a saját álláspontját védendő. Úgyhogy ha már idézik ezt a véleményt, akkor talán komolyan kéne venni, és nem elutasítani. A Velencei Bizottság konklúziói teljes mértékben egybeesnek a mi ajánlásainkkal, amelyeket a lengyel kormánynak elküldtünk, és várjuk rá a választ a lengyel kormány részéről egyébként még. Magyarország ügyét is felvetették, figyelemmel kísérjük, igen szorosan, igen közelről a fejleményeket, ám hogyha szeretnénk fenntartani a hitelességünket és eszközeink hatékonyságát, akkor nagyon pontosan meg kell határozni, hol van a hatáskörünk, határa, és min belül, milyen hatáskörön belül tudunk fellépni. Ugye nekem a legkönnyebb az volna, és a bizottság gyakran tette ezt a múltban egyébként, hogy nagyon merész és szép politikai nyilatkozatokat mondjak, aztán nem követném semmilyen eszközzel nyomon, hogy korrigálják-e a felvetéseink szerint a dolgokat. Én ismerik, ismernek, nem szeretem a nyilatkozatokkal pufogtatni csak, hanem inkább az, az eszközök precíz és tárgyszerű alkalmazását használom szívesen. Engem nagyon aggasztanak a magyarországi helyetek, a fő ellenzéki napilap bezárása Magyarországon, ennek a, a mikéntje, ahogy, ahogy tették, és aggasztó számomra azok az eszközök, amelyekkel megvédhetjük legalább az újságírókat, akik ott dolgoztak, hogy biztosítsuk azt, hogy a, a, a lap tulajdonosa ne sértse meg az európai szabályokat, a munkavállalók jogainak alkalmazásában, tehát a, a munkavállalók jogainak érvényesítését is meg kell vizsgáljuk, ezt megtesszük. A, a laptulajdonost, ha kell, elszámoltatjuk a saját hatós, hatáskörünkön belül, de ez olyan téma, amelyet meg kell vitassunk azon a kollokviumon, amely az európai sajtó média térképpel foglalkozik majd november végén, ne legyünk naívak. Egy bizonyos összefüggésben esnek meg ezek a dolgok, és az összefüggés, a kontextus nagyon releváns. Nem pusztán egy gazdasági döntésről van szó, egy laptulajdonos részéről, aki úgy gondolja, hogy az egyik uh, üzletága nem hoz elég profitot. Tehát nagy figyelemmel kell figyelmet kell szentelnünk ennek az ügynek is, Ám el kell mondjam, hogy a, a tapasztalatok alapján mondhatjuk, hogy Orbán miniszterelnök nagyon körültekintően lép, hogy éppen, hogy még az elfogadhatóság határán belül maradjon az európai szabályok körében és az EU jogszabályok alkalmazásában, és sokszor nincs hatáskörünk fellépni. Úgyhogy még egyszer mondom, nagy, nagyon koncentrálunk e kérdésre, precízek kell legyünk, de még egyszer mondom, a magyar média helyzetével kapcsolatban komoly aggályok fogalmazódnak meg körünkben is. A munkaprogrammal kapcsolatban ugye e, lássunk világosan, az a körül, környezet, amelyben dolgozunk, csak akkor hoz eredményeket, hogyha a jogalmiságot nem kérdőlezzük meg. Ez az alapkeret amelyben beterjesztjük jövő héten a bizottság munkaprogramját, és az abban szereplő kérdéseket, meg, meg javaslatokat. Tehát nem azt mondom, hogy a jogállamiság érvényesülésében konkrét javaslatokat fogalmazom meg, hanem azt mondom, hogy a jogállamiság érvényesülése integráns része kell legyen mindaz a javaslatunk értelmezésének, amelyet beterjesztünk. És akkor azonnal kapcsolódik egy kérdéshez mindez, a hatástanulmányok ügyéhez. Egyesek azt mondták, hogy nem, nem volt elég hatástanulmány az egyes javaslatok mögött a migrációs jogszabályalkotásban. Ez igen, ez így van, nem mindig volt hatástanulmány. Ám van egy konkrét szabály alapján elkerülhetjük a hatástanulmányt gyors, sürgős, nagy sürgősségű intézkedések ügyében. A resettlement egy sürgős ügy, a migrációs kezelés, kérdés kezelése sürgős kérdés. Egy félreértést hogy osztassak el. A hatástudomány el nem végzése nem jelenti azt, hogy nem a korrekt módon lehet legjobb jogi szakértők bevonásával történnek a, történnek a javaslatok kidolgozása a bizottságban. Igenis nagy figyelmet szentelünk a jogszabály javaslatoknak, a hatástanulmány nem csak a, a normakontrollt jelenti, hanem, hanem többet is ennél. Sürgető helyzetben erre nincs mindig lehetőség. És egyébként a parlament is sokszor sokkal gyorsabban kell lépjen, mint ahogy szokás. A parlamentet ugye senki sem kárhoztatja, hogy például az európai partőrség ügyében fénysebességű döntéseket hoz. Jól tette a parlament, hogy gyorsan döntött, és helyén való ez, de hát minket se kárhoztassanak mindig azért, ha a sürgős ügyekben ö, amúgy jogilag helytálló döntésekben nem végzünk mindig hatástanulmányt. A migráció kérdését illetően Dimitris Avramopulosszal is megvitatták ezt nem régiben. hasonlóan még egyszer. Paktasz összefanda, Van egy megállapodásunk, amely nem kormányközi, hanem tanácsi határozat. A relokáció tárgyában, és a bizottság nem csorbítja ezt, ezt a döntést. Mi csak azt javasolhatjuk, hogy a jövőbeli döntésekben minden tagállam ott szervezzünk össze, és legyünk rugalmasak olyan megállapodás kialakításában, amit minden tagállam vállalhat. A rugalmasság az én értelmezésemben nem azt jelenti, hogy a tagállamoknak megengedjük, hogy ne engedjenek be egyetlen menekültet sem. Ám meg kell vizsgáljuk azokat az intézkedés kombinációkat, amelyeket egyes tagállamok a saját földrajzi és gazdasági, kulturális hátterükkel meg tudnak engedni, illetve el tudnak fogadni. Azok a tagállamok, amelyek úgy tesznek, mint hogyha azt gondolnák, hogy ez azt, a rugalmasság azt jelenti, hogy a már elfogadott döntések nem ö, érvényesek rájuk, hát azok hibáznak, azok félreértik a dolgot. A döntések mindenkire érvényesek. A család egyesítés joga a Dublini reform csomag része lesz, amelyet beterjesztettünk, és amelyet megvitatunk majd, azt hiszem az önök napi rendjén is szerepel. A trilógus elkezdődött már ebben? Nem. Még nem. Kérem, dolgozzanak rajta. Szükség van rá, Szerintem a migráció tárgyában nem kell B-terv. Az általunk választott módszertan szerintem erős támogatást ez az a parlament, Európai Parlament részéről, és továbbra is hiszünk ebben. A litván melegellenes törvény ügyében a, úgy tájékoztattak, hogy Öttinger biztos úr vizsgálja ezt, mert a média ö, jog körébe esik. Én magam is többször megvizsgáltam a kérdést, és felvetem majd ismét. Komolyan veszem ezt a jelzést, olyan témáról van szó, önügyről, amelyel kapcsolatban, ahogy Inthetfeld asszony is tudja, nekem elkötelezett ö, értékeim vannak. Nemrégiben azzal vádolt a lengyel kormány egyik tagja, hogy hogy, hogy részrehajló vagyok. Hát, hogyha a jogelleneség mellett fel kell állni, hogyha az egyének jogaiért mellett kell lányzsát törni a nők és férfiak esélyegyenlősége mellett, az LGBTI közösség jogai mellett, ha az illiberális demokrácia mellett ellen kell felállni, hát akkor lehet, hogy részrehajló vagyok, igen. Tudom, mi az, ami fontos, és miért kell harcolni. To the next round. Kedves kollégák, térjünk is el rögtön a következő körre. Egy perc, két perc, vagy maximum tényleg két perc lenne az ideális, hogy halljunk még egyszer egy ilyen kiváló választ. Joe Biden holszer következik. Köszönöm szépen, rövidre tudom, fogom fogni. Magyarország tárgyában van-e ugye nem mindig európai hatáskörbe esik, esnek a kérdések, hanem egy esetben igen a korrupció látványos terjedése, amely jól ismert tény. Kérdésem az, hogy nem lehetne valamit tenni, gyorsabban haladni e kérdés rendezésében. A, tanács, a bizottságnak fel, feltették a kérdést, hogy nem lehetne gyorsabban haladni a korrupció lenni a harcban Magyarország tárgyában. A relokáció esetében Görögországban például az, hogy nem történik semmi, annak nagyon sok negatív hatása van, például a szervezetbűnözés kezére játsza ezeket az embereket. Ha Európa nem tesz semmit, az európai értékeket sérti. Az ebben nyomásom, hogy így nem mehet tovább. A görög miniszter is itt volt, jó, hogy eljött, ám a válaszai nem voltak kielégítőek, nem voltak megnyugtatóak. Kérdésem tehát az, hogy az európai hatáskör nem feltétlenül kényszerít bennünket arra, hogy mi oldjuk meg a kérdést, nem az Európai Bizottság felgyorsíthatná a folyamatot. Ez mindenki érdeke volna, mind a két ügyben. Köszönöm szépen, Mihály Boni következik. Panie wiceprzewodniczący, będę mówił po polsku. Tisztelt biztos úr, lengyelül fogok beszélni. Először is szeretnék önnek köszönetet mondani. Nagyszerű beszédet mondott Szopotban, Lengyelországban, amikor az új ötletek fórumát megnyitott. Ez egy nagyon fontos beszéd volt, még mindig sokan meghallgatják az interneten ezt a beszédet, sokan kommentálják. Mi különbözteti meg a demokráciát az önkénytől, a média és az igazságügy? Mi a helyzet Lengyelországban jelenleg? A lengyel kormány nem is válaszol az Európai Bizottság ajánlásaira, és új megoldásokat vezetnek be, amelyek megkötik a bíró kezét, és egy olyan bizottságról is szó van, amely ellenőrzi a bírók ítéleteit. Ez azt jelenti, hogy a politika és az igazságügy bíróiák közötti hatalmi szétválasztás most már nem olyan egyértelmű. A kérdésem, hogy mit tehetünk a sajtóért? Mit tehetünk azért, hogy független legyen a sajtó? Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne legyen részlehajló. Köszönöm. Ider Müller Péter, köszönöm. Alelnök úr, ön beszélt Magyarországról, Majdnem 5 millió ember bolykottálta az Orbán kormány referendumát. Political signal from the commission. Akik politikai jelzésre várnak a bizottságtól. Az kérdésem nagyon egyszerű. 2015. novemberében a bizottság azt mondta, hogy a jogállamisági keret fenntartásának feltételein nincsenek meg. Magyarországon. Ön továbbra is így gondolja-e, e, alelnök úr most? Illetve a második kérdés az az, hogy a European Policy Center egy e, anyagot adott ki néhány nappal ezelőtt e, fellépni a regresszív és illiberális Európával szemben. Azt mondja ez az anyag, hogy a legnagyobb veszély a, egy agresszívabb, illiberálisabb Európa gondolata. Mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy blokkolja az illiberalizmus és a szélsőjobboldali populizmus előre törését Európában? Anna Gomes következik, mondja az elnök. Köszönöm. The non, uh, the, the consequences of... Támogatom azt, amit Weiderholzer úr mondott a, eh, és hát a családegyesítés kapcsán eh, nem tartják be a jogszabályt a tagállamok, és én nagyon aggódom emiatt. Eh, annak nagyon aggódom a biztonsági kockázatok miatt, illetve az emberi jogok megsértése miatt, amely történnek, mert nem helyezik át a menekülteket. Gyakorlatilag átadjuk őket a bűnözőknek és a terrorista szervezeteknek. Ami Magyarországot és Lengyelországot illeti, remélem, hogy önt megerősíti egy portugál képviselőnek az a véleménye, hogy eh, elképesztőnek tartom azt, hogy mi tizedes pontok alapján büntetve vagyunk, még mások, akik megszegik a törvényt, illetve a jogállamiságot, azok megúszhatják. Remélem, hogy ez a gondolat önt is e, arra serkenti majd, hogy fellépjen olyan kormányok ellen, amelyek megsértik a jogállamiságot. A második korrupció ellenes jelentés se kapcsán pedig nemrégiben írtam önnek, és e, ön azt mondta, hogy nem tudja, hogy mikor kellett volna azt elkészíteni. Most már lassan vége van, és idén kellett volna, vagy kellene. Nyilvánvaló, hogy a korrupció ellenes jelentésnek vannak komoly összefüggései olyan országok ügyeivel, mint például Magyarország. És nyilvánvalóan itt elemezni kell az EU intézményeket is. Az én eh, kérdésem az az, hogy aranyvízumokat eh, eh, a az aranyvíza program, aranyvízum programok, amelyeket a tagállamok folytatnak, és ezt megerősítette a bizottság egyik tisztviselője is, komoly biztonsági kockázatot tartanak, és ezek meg sértik egyébként a versenyszabályokat, és gyakorlatilag egy lefele irányuló spirális versenyről van szó. Nagyon oda kéne figyelnie a tagállamok, a bizottságnak arra, hogy mi történik ezekkel a e, befektetői vízumokkal, letelepedési vízumokkal, aranyvízumokkal, akárhogy is hívják őket. Köszönöm, e, biztos úr. Én is felvetettem az antikorrupciós jelentésnek eh, a kérdését. 2016-ban kellett volna megjelenni ennek a jelentésnek, és tényleg jól lenne, tudnánk, hogy hol tart a dolog. Von Kaufmann asszony következik. Nem, mégsem. Eh, Post asszony következik. Köszönöm. Svédül fogok eh, beszélni. Én előkészítettem egy sor kérdést, és vannak megjegyzéseim is a számvevőszéki jelentéssel kapcsolatban, illetve az ajánlásokkal kapcsolatban, amelyek a bizottság irányába meglettek fogalmazva, illetve a tagállamok irányába, de igazándiból akkor most mégsem erről fogok beszélni, hanem kifejezésre jutottam azt a frusztrációmat, amely a kihívások miatt, amelyet a kihívások miatt érzek. Mi van a romák helyzetével az Európai Unióban? amennyiben ez eh, nem egy olyan kihívás, amit mindenki komolyan tud venni, akkor milyen nagy kihívásaink vannak? Nem elég az, hogy nemzeti stratégiákat eh, csinálunk, a bizottságnak és a tanácsnak megvan a maga felelőssége, több száz évnyi probléma után ideje lenne megtalálni a megoldást. Botrányos, hogy nincs megoldás arra, hogy hogyan kezeljük a romák sorsát. Fellépünk az ellen, ha valaki csúnyán beszél az afrikaiakról vagy a zsidókról, de a roma a romák diszkriminációjával politikai szinten igazándiból senki nem foglalkozik. Én és 10 millió más polgár az EU-n belül elegünk van ebből. Mikor fogják prioritássá tenni a roma problémákat. Voltak különböző állásfoglalások, meghallgatások ebben a parlamentben, de igazándiból semmi nem történt. Én most leteszek a szlovák elnökség asztalára egy javaslatot, hogy ezt vegyék be a tanácsi következtetésekbe, például a folytatólagosságról, a folyamatosság, kontinuitásról, és hogy legyen prioritás a roma kérdés a romák helyzete Európában szégyenletes. Európának szégyelnie kell magát. 25%-a a roma gyerekeknek Romániában alultáplált. Én nemrégiben jártam Romániában, és láttam, hogy hogyan élnek a romák, nincs bevezetett víz, E, és botrányosak a körülmények, de nem csak Romániában, hanem máshol is. Mi egy egészséges Európát szeretnénk, és ha egészséges Európát szeretnénk, akkor oda kell figyelni arra, hogy hogyan bánunk a romákkal, és egész egyszerűen magasabbra kell tenni a teendők listáján ezt a problémakört. E, nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy az Afrika, Afrikában hogyan élnek a szegények. De mi van a romákkal? Um... Jan Albrecht. Köszönöm szépen. A jogállamiságra utalnék én is. Ugye említette, hogy ez az uniót összetartó cement. Amikor jogállamiságról beszélünk, az igazi kérdés az, hogy a létező jogszabályoknak, vagy szabályoknak, hogyan szerzünk érvényt, beszéltünk a sajtószabadságról, vagy a az állambiztonságról. Nyilván ezekben a kérdésekben nincs kompetenciája az EU-nak, de az Európai Uniós jogszabályoktól, elsőleges és második jogszabályoktól ezek teljesen nem szigetelődnek el. Például, például a kokáért említem az alapjogi kartát, vagy az ehhez kapcsolódó alkotmányos jogokról Véleményem szerint ilyen témákban is kéne kezdeményezni szabálysértési eljárásokat. Például, amikor a tagállamok sajtószabadságot vagy a sajtószabadságot veszélybe sodró tagá, jogszabályokat hoznak, vagy akár az állambiztonságos beszélhetnék, hogyha definiáljuk ezeket a kérdéseket, akkor miért, miért hogyha sokkal világosabban értelmeznék mindent, akkor szerintem jobb lenne a helyzet. Jelenleg az a helyzet, hogy szerintem ez egy, ez egy fekete lyuk, mindenki úgy értelmezi az állambiztonságot, ahogy akarja. És a bíróságra kell kimondani azt, hogy milyen kivételek léteznek az alapszabályokban, az alapszerződésekben. Szerintem az alapjogi kartával, vagy a másodlagos jogszabályokkal kapcsolatban a bizottság igenis nyithat szabálysértési eljárást. Avagy ott van például az adat tárolási adat megtartási irányelv európai szinten, ezzel, erre vonatkozóan is voltak szabálysértési eljárások, de más jogszabályokat is említhetnék, például az általános adatok, az adatok általános megtartására vonatkozó problémáról a bíróságok nem voltak hajlandóak dönteni. De hol van ilyenkor a bíróság? A bíróság, hol van ilyenkor a bizottság? A bizottságnak kéne a bíróságokhoz eljutatnia ezeket. Vannak például olyan aktivisták Írországban, akik felvállalják azt a feladatot, hogy eljutassák a bírósághoz ezeket a problémákat. Hát akkor hol van ilyenkor a bizottság? Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság felvállalna azt a szerepét, amivel megbízták, hogy ilyenkor indítson egy szabály, szabálysértési eljárást és betartatná a jogot. Köszönöm, még hete jelentkeztek, úgyhogy lezárom a hozzászólók listáját, de mindenkit kérek, hogy törekedjen a rövidségre. Cecilia Kienge, Cecilia Kienge következik. Köszönöm szépen! Lenne néhány észrevétel, illetve kérdésem. Nekem az a benyomásom, hogy egyfajta politikai egyfajta politikai mozgás hiányt vagy bénultságot tapasztalunk. Nagyon sok erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy mozduljonak a dolgok, de itt politikai szempontból beszélhetünk bénultságról és ez a helyzet a xenofóbiának, illetve a populizmusnak a termőtalaja egész Európában. A kérdésem a következő. A bizottság mit tesz azért, hogy a szolidaritási, szolidaritási kötelezettségeket betartassa? Mit kell ahhoz tenni, hogy a szolidaritásra vonatkozó kötelezettségeket betartsák a tagállamok, és ez vonatkozik az áttelepítésekre is? Jelenleg mondom, egyáltalán nem haladunk ezzel, és ez csak a populisták, illetve az idegen gyűlölők malmára hagyja a vizet. Itt nem jogalkotási kérdésről van szó. Mondom a bizottságnak, ez egy politikai szempontból aggasztó helyzet, hiszen politikai szempontból nem haladunk, úgy van megakadva a dolog. Köszönöm, Monika Holmájer következik. A bizottság képviselőjének jelenlétében lenne néhány kérdésem több ország kapcsán is, először is Éppen foglalkoztunk a migráció ügyével és a relokáció súlyponti kezelésével. Nyilván annak nincs értelme, hogy folyton lenget, belengetjük a szabálysértési eljárás bunkós botját, hogyha 20 indul el, annak kevés súlya lesz. Hogyha csak a kötelességési eljárások ügyével tudunk kommunikálni, az nem sokat hoz a konyhára. Hát az államoknak megvannak bizonyos meggyőződései, nem lehet egyszerű megoldani mindent a szabálysértés vagy jogsértési eljárással. Ez a meglátásom. Ugye a relokációról beszélünk csak, ám a tagállamok abban sem egységesek. Ugye egyes tagállamokban az elhelyezéssel, az emberek elhelyezésével is problémák vannak, problémák vannak. A gyermekek kiskorúak megfelelő elhelyezésével, a, a várandós anyák elhelyezésével, orvosi hatással vannak gondok. Franciaország Kali ügyében ott is hatalmas vita van, ott sem szabadott volna felépíteni a falat, aztán beszélünk Magyarországról, Lengyelországról beszélünk sokat, de a régi tagállamokban is vannak bizony olyan gondok, amik évek óta halmozódnak, és nem csak az egyik vagy másik párt a ludas, hanem más után több kormány, több párt is építgette ezeket. Tehát nem lehet kihasználni ezt pártpolitikai eszközként. Lehetne hogy -e olyan, olyan kommunikációs folyamatot elindítani, hogy valahogy tárgyszerűen kezeljük a kérdéseket. Azt a hatalmas számú kiskorú érdekében például, akiket megfelelően el kéne helyezni mindeközben, és nem csak az általános elhelyezés alapján központokba áttenni őket, mert ez nagy gondot jelent. Másodszorban Magyarország ügyében nagyon sokat beszélünk a, a média szabadság gondjár, gondjairól. Vannak azonban kérdéseim Görögországgal kapcsolatban is, ahol kilenc ö, csatornából, magáncsatornából ötöt bezárta, csak négy kapott engedélyt a görög kormánytól, ö, média csatornákról. Aztán Nagy-Britanniában mit teszünk a média monopolizáció kérdésében? a Brexit ügyében nem az volt a benyomásom, hogy semleges, plurális médiarendszer működne Nagy-Britanniában. Hát nem így festett a helyzet. Furcsa kérdéshez, sokszor nem tesszük fel, de bizony az egyik nagy régi tagállamban megengedjük ezeket a dolgokat? Hogy egyfajta véleményalkotási monopólium majd gyakorol egy média nagyvállalkozás. Ugye Magyarország kérdése, ha felmerül, Nagy-Britannia kérdését is fel, is fel lehet nevetni. Aztán egy utolsó kérdésem Bulgária tárgyában. Egyre inkább látjuk, hogy Oroszország igyekszik befolyást szerezni a médiumokon keresztül is vásárol média csatornákat, média vállalatokat tagállamokban. A bizottságnak mi a benyomása erről a folyamatról? Köszönöm szépen. Lehet, hogy a külföldi munkavállalók listájára kell rakni a médiában dolgozókat is. Sylvie Guillaume következik. Ah oui, merci. Très, très rapidement. Euh, alors... A külföldi tulajdonosokat is. Sylvie Guillaume. Nem tudom, hogy hogy bánjunk az idővel. Jó lenne, jó lenne, hogy amikor legközelebb majd én vezetem a vitát, akkor egy kicsit jobban meg lenne szerkesztve a vita, hogy igazán párbeszéden, párbeszéd alakuljon ki. Ezt ugye a polgárok is eh, nézik, hallgatják. Én kicsit másra terelném a szót. A, arról szeretnék beszélni, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye önnek eh, a török nyilatkozatról az unió témájában. Nyilván ott is vannak gondok a jogállamisággal, illetve az igazságügyel. Ez egy nagyon nagy ország, és határos Európában mit gondol erről, hogyan kell haladni Törökország ügyben? Cecilia Wikström következik. Köszönöm szépen! Az én kérdésem kicsi, de fontos. Múlt héten Svédország, illetve a svéd kormány írt egy levelet a bizottságnak, melyben azt kérte, hogy Dánia és Svédország között a hídon november 11-től és 11-e után fenntarthassa a, a ideiglenes, a rendkívüli határellenőrzést. A kérdésem az arányosságra vonatkozik. Augusztus óta több mint 3 millió embert ellenőriztek a határon, ebből 75, 75 ember volt menekült. Arányos ez az intézkedés? Arányos az, hogy ismételten határellenőrzést tartanak? Ez annyira hogy tesz a Schengeni övezetnek, illetve a Schengen, illetve Schengen megtartásának. A regionális kormányzat Dél-Svédországban, illetve Dánia adatokat is közétett azzal kapcsolatban, hogy az üzleti lehetőségeket ez mennyire károsítja, illetve az, a svédeket, vagy az dánokat, vagy akik ott élnek, számukra milyen negatív hatással van a mindennapi életükben. Dániának és Svédországnak, Dél-Svédországnak ez egyértelműen nagyon-nagyon negatív Elmondaná, hogy mit tervez válaszolni a svéd kormány levelére? Mondom, az arányosságra vonatkozik igazából a kérdés. Köszönöm, Juan Fernando López Aguilar következik. Köszönöm, köszönöm Timmermans úr, hogy ellátogatott ide a szakbizottság ülésre. Köszönöm, hogy a alapjogok, illetve a jogállamiság kérdését ennyire a szívén viseli és kiáll érte. De ez a két alapelv nem csupán egy eszközben csoport, koncentrálódik, ez a jogállamisági mechanizmus, amire gondolok, hanem nagyon sok dossziében megnyilvánulnak ezek a problémák, nagyon sok olyan dossziéban, ami, amivel az elmúlt öt évben foglalkoztunk, az úgynevezett Lisszabonizáció alkalmával. Felhívnám arra a figyelmét, hogy a tanács nagyon sok dossziét blokkol, és ez nem segít abban, hogy a különböző jogalkotási folyamatok eljussanak a végeredményhez, és ezáltal blokkolja a parlament munkáját is. A vízumkódex problémáját kiemelném. A tanács a humanitárius vízumok alapelvét nem hajlandó elfogadni. Semmiféle alternatívát nem kínálnak, nem hajlandóak az Európai Parlamenttel semmilyen kompromisszumra. Az Európai Parlament többször hangsúlyozta, hogy biztonságos, legális bevándorlási lehetőséget kell kínálni azoknak, akik nemzetközi jogi védelemre szorulnak ezt nem tesszük meg, akkor ezt illegálisan próbálják megtenni, illegálisan próbálnak idejutni az Európai Unióba, és ezzel veszélybe sodorják saját magukat és családtagjaik életét. Hogyan lehetne megoldani azt, hogy ez, hogy ez ne legyen blokkolva? el tudná magát kötelezni arra, hogy a humanitárius vízumok ügyét valahogyan kimozdítja erről a hold pontról? Föl lehetne valahogyan gyorsítani ezt is, illetve az áthelyezést is? Köszönöm, Sógor úr! Thank you. Köszönöm. Nem csak három magyar kollégám nevében beszélek, akik a szlovák és a román delegációban dolgoznak, hanem azon 8% európai állampolgár nevében, akik nemzeti kisebbségként élnek Európában, számukra a jogállamiságra tett figyelem több, mint örömteli. Aztán felteszem a kérdést, hogyha Lengyelország vagy Magyarországon baloldali kormány lenne hivatalban, sőt, nem teszem a kérdést fel, hanem kívánom szocialista barátaimnak, hogyha vajon valóban ugyanígy fel, keményen felszólalnának a jogállamiság mellett, hogyha baloldali kormányok székelnének egy két országban. Emlékszem arra, bocsánat, most én beszélek, talán nincs igazam. Nem tudom, lehet, hogy nem tudom, mi történik. Nem védem Magyarországot és Lengyelországot. 500 éve bíráljuk Magyarországot Erdélyből, tehát tíz évvel ezelőtt, amikor baloldali kormány alatt a rendőrök lőttek és ütöttek embereket az utcákon, 2006-ban még nem voltam itt a parlamentben, de 2006-ban senki nem emelte fel a hangját a, rende, a magyar kormány brutalitása ellen, akik az 56-os fordulón, 50. évfordulón az utcán verték és lőttek a rendőrök. Én beszélek most. Sogorú, tehát kérdést tegyen fel, mondja az elnök. Kérdést tegyen fel a bizottságnak, kérem. Azzal zárom, hogy Szoraja Poszt kollégámnak teljesen igaza van abban, amit a romák helyzetéről mondott. És ebben a perspektívában láthatják, hogy a kelet-európai társadalmak, az új tagállamok mennyire sérülékenyek. Remélem, hogy az Európai Bizottság is mindannyian segíthetjük ezeket a társadalmakat abban, hogy fenntartsák a demokráciát és a jogállamiság értékeit. Katerina Csinicsi. Katerina Csinicsi, az utolsó kérdést feltevője. Köszönöm, Claude. Köszönet biztos úrnak is, hogy eljött ide, és köszönöm a lehetőséget, hogy mecserére kerülhet sor. Gyorsan két kérdést tennék fel. Valójában az első kérdést már feltették, illetve Claude is feltett egy ilyen kérdést. Ez a korrupcióról szól. Sajnos nagyon nehezen tolmácsolható, mert több mikrofon van bekapcsolva. Szóval ezzel a kérdéssel kapcsolatban, a korrupció ellenes kérdésekkel kapcsolatban kérdezem, hogy mit terveznek. Második dolog, mi a helyzet a médián keresztül hallható uszító beszédekről, amelyek korlátozzák például a vallásszabadságot is, de kapcsolódik mindez a biztonsági kérdésekhez, a terrorista ellenes irányelvekhez is kapcsolódik ez. Nyilván a médián keresztül is nagyon sokakat felszólítanak, úgymond, terrorista tevékenységre. Mondom, azért bonyolult a probléma, mert nagyon összetett a szólásszabadság, a vallásszabadság, a biztonság, illetve a terrorista ellenes fellépés és az alapjogok kérdése is mind összefonódik itt. A bizottság mit tervez tenni ezzel a témával kapcsolatban? Thank you very much, colleagues, for the discipline. Köszönöm kollégák, hogy ilyen fegyelmezettek voltak. Nagyon sok témát adtunk a biztos úrnak, és úgy tűnik, hogy lesz is ideje válaszolni rá. Tessék, Franz. Köszönöm. Tényleg nagyon sok kérdést kaptam. Először is megpróbálom akkor őket nagyon konkrétan megválaszolni. Ami a korrupció ellenes jelentést illeti, erről többen is beszéltek. Mi folytatjuk a végrehajtását az első korrupcióellenes jelentésnek, ami nagyon nehéz feladat a tanácsban együttműködni a tagállamokkal. A korrupció elleni fellépés az igazándiból a szemeszter folyamatnak is a része, és integrálva lett az országspecifikus ajánlások közé is, amikor megint csak a szemeszterről beszélünk. Én azt szeretném, hogyha a, a szemeszter és az ország specifikus ajánlások azok jobban belennének integrálva az általános korrupció ellenes küzdelem folyamatába. A legtöbb tagállamban, vagy akár az összesben. azt is gondolom, hogy a szakértőknek komolyabb tapasztalatcserét kellene csinálniuk az egyes tagállamok között. Mi úgy gondoljuk, hogy a tapasztalatcsere nagyon hasznos volt, például a strukturális alapok vonatkozásában, amikor a különböző tagállami szakértők megbeszélhették egymással a dolgokat. Nyilván ez egy fárasztó vagy hosszadalmas folyamat, de mégis nagyon fontos én úgy gondolom, hogy itt implicite arról is szó volt, hogy van egyfajta összejátszás a politikai befolyásszerzés és a korrupció felhasználása között. Tehát a korrupció nem csak a pénzek ellopását illeti, ami, nyilván amivel szembe fel kell lépni, hanem potenciálisan egy eszköz arra, hogy fenntartsák vagy kiépítsék egyes tagállamokban a politikusok a saját szavazóbázisukat vagy, vagy gazdasági hátterüket. Tehát ennek van egy politikai vonatkozása is, nem csak gazdasági vonatkozása. Aztán tanácsban van egy probléma a jogalappal kapcsolatban, de ezt próbáljuk megoldani, és azt is vizsgáljuk, hogy a jelenlegi EU standardok a közérdekű bejelentőkkel, a whistleblowerekkel szemben, illetve velük kapcsolatban milyenek, tehát hogyan lehetne ezeket a standardokat jobban közelíteni egymáshoz, és amennyiben nem működik most jelenleg a közérdekű bejelentők védelme, akkor esetleg további intézkedésekre is sor kerülhet. A kérdés az volt, hogy mikor jön ugye ez a jelentés. Nos, mi még mindig a konklúziókon dolgozunk, tehát az első jelentést eh, akarjuk végigvinni, Kérem, adjanak nekem további időt arra, hogy ezeket a kérdéseket konkrétan kidolgozzuk a második jelentésben, és akkor én visszajövök Önökhöz még az év vége előtt, és el tudom mondani, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és akkor igazán tudok válaszolni még konkrétabban az Önök kérdésére. Ami az áthelyezést, a relokációt illeti none of the countries part of ami a relokalizációt illeti, az országok még nem tettek meg igazándiból mindent, amit ígértek, mindenki a másikra vár, senki nem akar elsőnek lépni, tehát eh, mi folyamatosan noszogatjuk őket, párbeszédben vagyunk, a franciák tettek erőfeszítéseket, mások teljesen le vannak szakadva, nyilván ösztönözni akarjuk őket. Itt azonban nem csak a pontos számokról van szó, hanem arról, hogy reményt adunk azoknak az embereknek, akik a görög szigeteken vagy a görög szárazföldi területen gyakorlatilag ott ragadtak, hogyha nem adunk nekik megoldási reményt humanitárius kereteken belül, illetve megfelelő döntésekre, akkor más megoldásokat fognak keresni, és azok, akik ajánlanak ilyen megoldásokat, azok eh, bűnöző jellegűek vagy dzsihádista jellegűek lehetnek. Tehát eh, igazándiból a saját biztonságunkat védjük meg akkor, amikor, amikor lépünk, azon túl, hogy humanitárius szempontból is ez a legmegfelelőbb, tehát relokalizáció. Néha Tényleg döbbenetes és rendkívül frusztráló, hogy a problémák nagyrészt bürokratikusak vannak, vannak ugyanis olyan tagállamok, amelyek akarnak kapni ilyen embereket, illetve vállalják, hogy átveszik őket, és nem lehet a papírmunkát elvégezni. Én és a biztos társaim komoly nyomást gyakorolunk a görög hatóságokra, hogy gyorsítsák fel a, gyorsítsák fel ezt a folyamatot. Tudjuk, hogy a humanitárius helyzet katasztrofális egyes görög szigeteken, illetve táborokban. Hogyha e, és ráadásul kétségbe esettek a helyi e, polgármesterek, mert mindent ő nekik kell fizetniük, miközben van pénz, de nem ér el a szigetekre, illetve a táborok közelébe. Tehát látják, látják rajtam is, hogy mennyire mennyire frusztráltan reagálok erre a helyzetre, és egyszerűen nincsen hajlandóság. Sajnos nagy különbség van a politikai akarat és a tényleges adminisztratív kapacitás között Görögországban. És ezzel van probléma, ezen kell dolgoznunk. Nyilván erről is lesz ma szó az Európai Tanács ülésen. Peter Niedermüller felvetette a liberális, illiberális kérdéskört. Kedves kollégák, ha van, és úgy tűnik van ideológiai vita a nyugati világban, ami kiterjed Észak-Amerikára és Európára, akkor az azok között zajlik az az ideológia vita, akik egy olyan társadalmat akarnak látni a jövőben, amelyik nyitott, sokszínű, e, egyéni jogokon alapszik, e, jogállamiságra épül, és ezzel szemben áll egy olyan társadalomkép, amely arról szól, hogy van egy hermetikusan lezárt közösség, amely exkluzív, amely a népre, a népnek az állítólagos szándékaira vagy akaratára hivatkozik, nem pedig a jogállamiságra, és amelynek mindig szüksége van ellenségre, akár belül, akár kívül. Ez két teljesen egymással szemben álló jövőkép, és mind a kettő létezik Európán belül is. A mi e, társadalmunk e, sorsa azon múlik majd, hogy kinyeri meg ezt az ideológiai harcot mert nagyon sok polgár, aki ebből a válságból szegényebben került ki, elbátortalanodva került ki, és látta, hogy a gazdagok viszont még gazdagabbak lettek a válság után is, és látják, hogy nem foglalkoznak velük, az útszélé hagyták őket. Számukra ez a közösségi elvű, a másokat kirekesztő, másokban veszélyt látó megközelítés, az vonzó lehet. Különösen, ha a másik oldal semmi vonzót nem tud adni, és ez az igazi csata a liberális és az illiberális társadalmi jövőképek között. És ugyanezt mondom teljesen nyíltan a lengyel barátainknak is. És ezt mondtam Szopotban is, és és máshol is. Kaptam egy nyílt kérdést, egy, egy egyenes kérdést, hogy hol rontottuk el, és én erre azt mondom, nagyon őszintén, és igazándiból nagyon önkritikusan, mert mi is elkövettük ezt a hibát, nagyon sok embert hagytunk az útszélén, amikor a reformokat megcsináltuk. E, és azok, akiket az útszélén hagytunk, azok megpróbáltak más módon felzárkózni, és számukra vonzóak azok az ajánlatok, amelyek, ha úgy tetszik, illiberálisak. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, amikor megint van egy teljes integrációja a, a társadalmi, a szociogazdasági helyzeteknek. The fundamental issue de ez egy alapvető kérdés, sajnálom, hogy ilyen hosszasan fogalmazok erről. A tanulság az az, hogy amennyiben eh, lemondunk emberekről, akkor azok valamilyen más módon visszapróbálnak kapaszkodni. És az a más mód, az szerintem nem, nem egy olyan közösség lesz, amely nem keres ellenséget, akár a közösségen belül vagy azon kívül, mert azok az emberek, akik, akik most boldogtalanok, és minden okuk van, megvan rá, ezek mindig csalódottak lesznek, mert valami fajta mitikus jövőre építik a, bocsánat, múltra építik a megoldást, ami soha nem létezett, és egy olyan jövőt ajánlanak, amilyen soha nem lesz. Tehát nyilván ezek az emberek csalódni fognak. A, a populisták pedig, amikor csalódást okoznak, akkor megint újra megpróbálják összerántani a közösséget, és ez pedig egy ellenségképpen lehet. E, tehát, hogy másokat hibáztassák a csalódottságukért, és ez, barátaim, elhozza a végét az Európai Uniónak, hogyha mi ezt hagyjuk. Péter, sajnálom, hosszú válasz volt, de azt gondolom, hogy ez arról szól, ahol vagyunk, és nem itt kéne járnunk, vagy lennünk. Ami a roma helyzetet illeti szorajá, én teljesen egyetértek önnel, száz százalékban, hogyha minden kisebbség áldozata ennek a helyzetnek, amiről most itt beszéltem, és például, hogy az ellenségkeresésre gondolok, akkor annak az áldozatai között kiemelkedik a roma közösség történelmileg. És ne gondolják azt, hogy ez egy kelet-európai probléma csak, ugyanis ez egy olyan probléma, amit minden tagállamban látunk hogy romának hívjuk őket, vagy nomádoknak Nagy-Britanniában, Hollandiában, Írországban, Németországban, Csehországban, Romániában, Magyarországon, mindenhol azok az emberek, akik más életmódot élnek, azok nyomás alatt vannak, különösen, hogyha a e, társadalmi-gazdasági helyzetük e, kedvezőtlen. A roma e, a roma kérdés vagy problémák megérdemlik azt a figyelmet, amit Szorja követel. És nyilván elterelte a figyelmünket egy sor más probléma, de az, hogy ön rámutatott erre, az az mindenképpen fontos, és erről még jövő héten kettesben is fogunk beszélni, de valóban önnek igaza van, és nagyon fontos problémát jelzett. Lehet, hogy kicsit félreértettem, akkor most úgy fogalmazok, ahogy én értettem, vagy abból kiindulva. Én nem akarok Luxemburgból Karlsruhe-t csinálni, ha jól értettem, amit mond nem gondolom, hogy Luxemburgot arra kellene kérni, hogy ugyanolyan szerepet játszon, mint Karlsruhe az alkotmány értelmezésben vagy a jogértelmezésben. A bíróság inkább arra való, hogy jogsértési eljárásokat vigyünk végig a tagállamok ellen, ha azok nem hajtják végre azokat a döntéseket, amelyeknek meghozatalában ők is részt vettek. Ha erre gondolt, akkor ebben egy, ezzel egyetértek igazándiból mi ugye bíróként járunk el, az Európai Bizottság, és a bírók általában nem népszerűek. Amennyiben egy politikai bizottságról van szó, akkor és, és a biztos pedig népszerű akar lenni, akkor nem fogja tudni végrehajtatni a meghozott döntéseket a tagállamokkal. Legyen szó állami támogatási ügyekről, vagy versenyjogi ügyekről, de akár a többi EU jogszabály végrehajtatásánál. Nekünk az a kötelezettségünk, hogy bíróság elé citáljuk a tagállamokat akkor, hogyha nem tartják be a kötelezettségeiket. Ez nem azt jelenti, hogy nem kezdünk párbeszédet velük, eh, mert mi nem a eh, nem, a, nem az Egyesült Államok vagyunk, ahol állandóan mindenért pereskednek. Eh, nekünk ez az utolsó eszközünk, de mint utolsó eszközt használni fogjuk a bíróságot. Hogyha a tagállamok megtudják, hogy mi nem merünk bíróságra menni, akkor igazándiból már is minden elveszett. Ez tehát része az Európai Bizottság működésének. January. Um, um, I talked about the... Beszéltem arról a politikai ma a padhelyzetről, ami a menekültek körül kialakult. Elbátortalannak az emberek, és a nagy ránk nehezedő nyomás miatt alábecsüljük a migráns és menekült népesség egy részének kiszolgáltatottságát. Külön ki akarok itt térni a kísérő nélküli eh, fiatalkorúakra vagy kiskorúakra, amely az egyik legsúlyosabb helyzet. Eh, konkrétan prostitúcióra kényszerülnek a gyerekek, modern rabszolgaság létezik ezekkel a frissen érkezett gyerekekkel, migráns gyerekekkel. És hogyha nem koncentráljuk az erőfeszítéseinket ezekre a kísérő nélkül érkező kiskorúakra, illetve a migráns nőkre, akkor olyan kétségbeesést fogunk okozni ebben a közösségben, amit aztán nem fogunk tudni kezelni, mert át fog folyni a szervezet bűnözésbe, illetve e, terrorizmusban. E, egyébként biztonsági kérdésként beszélve erről a dologról, hol van a miért költsünk akkor, amikor e, el szemet hunyunk a felett, hogy Algériában gyakorlatilag egy ipar alakult ki, hogy fiatal lányokat adnak prostituáltnak Olaszországba. Tehát e- ezt meg, ebben lépnünk kell ebben az ügyben, és ez nem csak bűnözés elleni fellépés, hanem fel kell tennünk azt az alapvető kérdést is, és ezt szülőként is mondom, hogy milyen kétségbeesettség kell, hogy legyen egy színében, egy szülőben, hogy valaki csempész kezére adja a saját gyerekét. Milyen mély szegénység kell ahhoz, és milyen kétségbeesés, hogy egy szülő ezt megtegye. Tehát igazándiból azt nekünk azzal a kétségbeeséssel és szegénységgel kéne tennünk valamit, hogy a szülő ne gondolja úgy, hogy ezt meg kell tennie. És csatlakozom ahhoz is, amit Holmájer asszony mondott, hogy tényleg tegyünk valamit a kísérő nélküli, vagy akár a kísérővel érkező kiskorúakkal, illetve nőkkel, mert a táborokban és aztán táborokon kívül elfogadhatatlan szintű erőszaknak vannak kitéve. Eddig nem tudtuk ezt kezelni, meg kell kettőznünk az erőfeszítéseket. Ami pedig a Kalei dzsungelt illeti, ott én Bernard Káznővel és másokkal nagyon szorosan együttműködtem. Azt gondolom, hogy a francia kormánynak igaza van, ami azt jelenti, hogy megfelelő országon belüli áthelyezést ajánl ezeknek az embereknek, akik most a dzsungelben élnek, és olyan helyeket ajánl nekik, illetve a gyerekeknek és a nőknek is, ahol a gondozással foglalkozó szervezetek foglalkoznak velük, eh, ahol, eh, ahol és emellett a kísérő nélküli gyerekek, akiknek vannak rokonaik Nagy-Britanniában, abban is eh, történtek lépések. És David Millibenddel is együttműködöm ezzel már egy ideje. A brit kormány most már hajlandó együttműködni Franciaországgal annak érdekében, hogy ezzel a konkrét eh, migráns csoporttal legyen valamit. Azonban teljesen egyértelmű, hogy nem akarnak elmenni az emberek, mert azt gondolják, hogy rá tudnak, be tudnak eh, szállni egy teherautóba, vagy felugrani egy vonatra, és eljutni Nagy-Britanniába, és tiltakoznak az ellen, hogy Franciaország megfelelő ellátást adjon nekik máshol Franciaországon belül. De de ezt az fajta tiltakozást én nem igazán tudom elfogadni. Tehát nekem semmi kritikám nincs a francia hatóságok irányába ezzel kapcsolatban. The media, uh, Greece, the United Kingdom, Bulgaria. Ami pedig a média helyzetét illeti Görögországban, Bulgáriában, Nagy-Britanniában, a nagy brit médiát nem szívesen bírálnám most, de azt gondolom, hogy teljesen helyén való felvetni ezt a kérdést majd novemberben a kolokviumon, tehát eh, nem csak a médiáról fogunk beszélni, a lehetőséget adni a médiában dolgozóknak is, hogy beszéljenek erről, és eh, egy teljesebb képet akarunk kapni, hogy mi történik médiaügyekben Európában, mert eh, éveken át, éveken keresztül azt látjuk, hogy visszaszorulóban van a média sokszínűsége gazdasági okokból, mert különösen a nyomtatott sajtó sajtó létét aláásta a társadalom automatizáltsága. Ugyanis a reklámozók, a korábbi reklámozók más reklámzási, lehetős, reklámozási lehetőségeket tudtak találni. Márpedig a reklámból származik az újságíróknak a jövedelme. Ez egy nagy probléma, mert egy olyan társadalomban élünk, amely eh, a ténymentes politizálás eh, válik eh, egyre súlyosabbá. Ugyanis a, a plegykák és a, a szóbeszéd fontosabbá válik a, a, a, fontosabbá válik a tényeknél. A, a szakértelem pedig sokak szerint bolsevista trükk. That has the possibility to analyze the... És elveszik az a képesség, hogy elemezzük a helyzetet, és ez a ténymentes társadalom, ez, ez növekszik, ami a demokráciára életveszélyes. És ez lesz majd ennek a kolokviumnak a témája. Ami Törökországot illeti, ott pedig lesz majd egy progress report novemberben, és Beszélek majd én is velük arról, hogy a benchmarkok hogyan eh, eh, tudnak megvalósulni, és hogy hogyan tudjuk a Törökországgal kötött megállapodást jobban végrehajtani, de nagyon bonyolult és feszült helyzetről van itt szó. Néha az európai politikusok alábecsülték a pucsnak a jelentőségét, vagy legalábbis a török, törökök szemében mérhető jelentőségét, hát végül is túléltek egy török katonai kísérlet, egy katonai kísérletet, ugye egy pucsot próbált elkövetni a hadsereg, ezt túlélték, és nyilvánvalóan ez az érzés a török politikai elitben mély nyomot hagyott. Ugyanakkor nekünk továbbra is azt kéne hajtogatnunk, hogy kell, hogy legyen olyan, hogy a bíróságok függetlensége, szólásszabadság, jogállamiság, stb. És ez nyilván egy nagyon nehéz eh, része a Törökországgal folytatandó párbeszédnek, ami a svéd-dán határhelyzetet illeti. Eh, jövő héten lesz erről egy eh, közleményünk, amit nem tudok most itt megelőlegezni, de azokra a számokra, amikre Wikström asszony rá világított, azokat majd én is meg fogom vizsgálni. E, valóban nagy probléma az, hogy e, van egy e, komoly ügyhátralékunk, a tanácsban migrációs és biztonsági kérdésekben. Mi próbáljuk ezt a tanácsnak, a tanácsnak jelezni. Az elnök elnökségnek, a soros elnökségnek mindig mondjuk, és én számítok arra, hogy a parlament továbbra is tartani fog bennünket abban, hogy ezek a jogalkotási anyagok haladjanak. Említették itt a, az áttelepítés kérdését. A tagállamok nem teljesítik a saját ígéreteiket, hogyha nem értjük meg, hogy a resettlement része kell, hogy legyen a megoldásnak, akkor az egész megoldás veszélybe kerül. Jordánia, Törökország és Libanon eh, nagyon komoly nyomás alatt vannak, hosszú távon nem fogják ezt kibírni, eh, tehát az onnan történő áthelyezés, eh, áttelepítés az, az meg kell, hogy történjen a többi gazdagabb országgal, Kanadával, Amerikával együtt. A kanadaiak egyébként nagyon nagyvonalú megállapodást, illetve ajánlatot tettek, és hogyha globális megoldásra kellene törekedni ebben a helyzetben. igazándiból ami a kisebbségek kiszolgáltatottságát illeti, nincs olyan, hogy Kelet-Európa jobban kiszolgáltatott, mint Nyugat-Európa, e, nincs különbség. Én, mint régi hidegháborús harcos, aki a karrieremet arra alapoztam, hogy felszámoljam az európai megosztottságot, és lebontsuk a határokat és e, szöges drótokat, nagyon szomorúan látom azt, hogy ugyanazok az emberek, akik annak idején olyan bátran kiálltak, akkor, amikor még voltak falak, amik megakadályozták az emberek mozgását, és tényleg nagyon bátran tették ezt akkor, most azt gondolják, hogy szükségük van szöges drótokra és falakra ahhoz, hogy megvédjék ezt a, ezt a szabadságot. Akkor mi nagy bajban vagyunk, hogyha azt gondoljuk, hogy a falak a megoldás. Én azt megértem, hogy a szabadságokat meg akarják őrizni az emberek, ugyanakkor ne ugyanazokkal az eszközökkel tegyük ezt, amelyekkel állítólag mások a Antifasiszta falat építettek, a berlini falat építették, ahogy, ahogy az megtörtént. Tehát ne kövessük ezt, hanem inkább figyeljünk oda arra, amit Václav Havel mondott. A legnagyobb győzelme az életben az volt, hogy a kelet és a nyugat az nem erkölcsi eh, fogalmak, hanem földrajzi fogalmak voltak, vagy lettek. És ez kell, hogy vezesse a eh, ez kell, hogy vezessen bennünket a jövőbeli munkánkban, remélhetőleg ez folytatódik. Köszönöm. Um, I think I speak on... Szerintem képviselőtársaim nemében is mondhatom, Franz, hogy összevetve a legutóbbi, tehát ezt nekem mondom kollégák, a legutóbbi ülés óta elmélyült a, az eszmecsere nagyon lényegi pontokban, a korrupció ellenes jelentéstől kezdve az alapjogok méreható kérdéséig, ö, azt akarom végre elmondani, hogy ne, kételkedj a, a, a mi kötelezettségvállalásainkban, és az, hogy komolyan veszük a kérdéseket, és a média kollokvium, amely novemberben szerződik a, a médiaszabadság és más médiatémák tárgyában is számíthat a mi figyelmünkre és támogatásukra. Köszönöm még egyszer képviselőtársaim nevében, és köszönöm a kérdések feltevőinek, hogy ilyen pontosan tartották magukat az időhöz. Remélem lesz még alkalom mélyebben kibontani a kérdéseket. Okay, as we are a bit... No, mivel egy kicsit csúszásban vagyunk, azt szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor az ajtón kívül beszélgessenek, aki meg bennmarad, az meg folytathassa a következő témadossziéra vonatkozó fontos eszmecserét. Which is... Colleagues, If I, if I may ask to, uh... Köszönöm a figyelmet, és visszatérünk a napi rendre. A következő témánk a robotika, polgárjogi vonatkozásai és döntések. A jogi szakbizottság a fő felelőse a témának. A Juriban, és ami pedig társ bizottság vagyunk, a 45-ös szabály szerint. Először a Bóni úrnak adom meg a szót, aztán az árnyékelőadóknak és többieknek. Köszönöm! Szeretném megköszönni minden képviselőtársamnak, a, hogy beterjesztettek a Libe véleményhez módosítókat a robotikában hozott polgárjogi döntések tárgyában. Szerintem véleményünk nagyon fontos, mivel tükrözi annak szükségességét, hogy a magánszféra az adatvédelmi biztonság megvalósuljon, valamint etikai kérdések is rendeződjenek a robotikus eszközök tervezésében, gyártában, gyártásában, tervezésében és felhasználásában, meg a mesterséges intelligencia felhasználásában. 87 módosító érkezett, több pontban kollégáim megerősítették álláspontomat, és jelentősen pontosították az etikai vetületét a e terület fejlesztésének a tervezetben, Egyetértek ezzel a ö, hangsúlyjal, és ezért a kompromisszumokban is megjelenítettem ezt a figyelmet. A kollégáim aztán hangsúlyozták azt is, hogy az elveket és az adatvédelmi szabályokat erősíteni kell a területen, amelyek vonatkoznak a területre. Aztán sok módosítót azt igyekezett garantálni, hogy különösen az egészségügy, a gondozás területén és a háztartásban dolgozó robotika, valamint a, a egészségügyben asszisztensként dolgozó működő robotika, amely kapcsolatba lép az emberi testtel, megfelelő garanciák mellett működjön. Aztán foglalkoznunk kell a, a pszichológiai és társadalmi hatásával, az ember-robot interakció ilyen kihatásaival, hogy elkerüljük azt, hogy függőség alakuljon ki a robotoktól való függőség, vagy az érzelmi válaszban, vagy, vagy a, a robotok által kiszolgált emberek elszakadjanak a valóságtól. Különös figyelmet kell adni a ö, sérülékeny csoportoknak és a gyermekeknek ezen e figyelem alkalmazásában, és a kompromisszumos módosítóban ezeket megengedtem. Aztán a cyberbiztonság a robotika kapcsán és a mesterséges intelligencia rendszerek kapcsán is nagy figyelmet érdemel. Képviselőtársaim nagyon sok módosítót terjesztettek be a drónokkal kapcsolatban, megerősítve azt a részt, a drónok szabályozásában, amelyek katonai alkalmazásban vannak. Meg kell védenünk az emberi jog, a nemzetközi emberi jogokat, ugyanakkor figyelme kell arra, hogy a gépek emberi intervenció nélkül ne, ne ölhessenek embert. Több módosító rámutatott, mennyire fontos az oktatás és a képzés a robotikai tervezők és gyártók körében, valamint a fogyasztók körében is, hogy jobban megértsék, hogyan működnek a robotok. Én egy módosító, kompromisszus módosítót beterjesztettem ebben a témában magam is. Képviselőtársamnak szeretném még egyszer megköszönni a javításokat. Most az árnyék előadókkal kell kidolgozzuk a kompromisszumos módosítók részleteit. A Libében a véleményről november 17-én szavazunk, a Juriban pedig november 29-én szavaznak az egész jelentésről. Köszönöm. Köszönöm, Bóni úr. Mostanáig csak egy képviselőt jelentkezett, más ernyikadódó nincs jelen, Kinicsi asszony viszont igen. Önnel kezdem, Kinicsi asszony. Aztán Halló Aló úr kapja meg a szót. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Bóni kollégának a témában elvégzett munkájáért. Próbáltam egy próbáltam néhány mondosítóval azért hozzátenni valamit ehhez a munkához. Ezek a módosítók a kiskorúakról szólnak, sajnálatos módon nagyon nagy a kiskorúak aránya, illetve nagyon ők egyértelműen ők a legveszélyeztetebb kategóriába tartoznak. Ikiko Mori egy japán terminus, amely azt jelenti, hogy milyen elszigetelt viszonyban van az egyén, főleg a kiskorú, a robotokkal szemben. Tehát ez azt jelenti, hogy a kiskorúakat még jobban kell védeni, mint másokat, de pszichológiai és más szempontból is mindenképpen megfelelő védelmet kell biztosítani a fiataloknak, a gyermekeknek. Mondom, erről szólnak a módosítóim. Ha gondolja, akkor kérem vegye ezeket bele a, végz, a végső változatba. Thank you very much. Köszönöm. Halló, ahó kolléga következik. Köszönöm. Stevens asszony üzenetét szeretném most felolvasni. Szeretnék köszönetet mondani Bonni úrnak, nagyon konstruktív megközelítést alakított ki a véleménnyel kapcsolatban. Ahogyan a kollégák számára ez egy nagyon érdekes nagyon érdekes technológiai fejlemény, úgy engem is ez fellelkesít, és nagyon sok emberét megváltoztatja a robotika, illetve a mesterséges intelligencia, de természetesen ehhez azért veszély, kockázatok is kapcsolódnak. Többen is nyilatkoztak úgy, hogy a mesterséges intelligencia a legérdekesebb, illetve a legnagyobb kihívást jelentő probléma az elkövetkezendő évtizedekben. Ki kell dolgoznunk a megfelelő jogszabályokat, amelyekkel szabályozni lehet a robotika, illetve a mesterséges intelligencia témáját. Egyre gyorsul az, ezekről a témákról, témákról szóló kutatás. De egyáltalán nem rendelkezünk jogszabályokkal a mesterséges intelligencia témájában. Amikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor nem szabad úgy kezelni a mesterséges intelligenciát, mintha ezek emberi lények lennének. A mesterséges intelligencia eltér az emberi intelligenciától, ezért nagyon óvatosan kell szabályokat megfogalmaznunk. Várom a további jó együttműködést Bonni úrral és a többi árnyékjelentéstevővel. Elnök, köszönöm. Hadd mondjak én is néhány szót, én is árnyékjelentéstevő vagyok. Én is árnyékjelentéstevő ennek a, ennek a véleménynek. Mondom, nagyon érdekes a téma, ahogy azt a többiek is elmondták. Egy pillantást már vetettem a módosítókra, több kérdés foglalkoztat minket, és egyformán gondolunk, nagyon, gondolkodunk nagyon sok dologról, és azt hiszem, hogy ez a vélemény sokat hozzátesz majd a jogi bizottság jelentéséhez. Csak próbáljuk meg elérni azt, hogy a lehető legnagyobb hatással vagyunk a Juri véleményére, jelentésére. Boni úr következik. Köszönöm ezt a sok támogató megjegyzést. Biztosítom önöket arra, hogy folytatjuk majd az együttműködést. Ha jól emlékszem, akkor Strasbourgban lesz majd hétfőn egy ülésünk, hogy megbeszéljük a kompromisszumokat. Ez egy, remélem, az egy jó eszmecsere lesz majd, és remélem, hogy megfelel majd ez a vélemény az elvárásoknak. Remek, köszönöm, mondja az elnök. Igen, igen, lesz hétfőn egy árnyékelentéstevő ülés. Akkor folytassuk. A következő napi rendi pontunk hol el fogunk most beszélgetni a bizottság képviseletében. Ő a DG Just képviseletében van itt. Idén májusban a tanács és a Facebook, a Twitter, a YouTube, illetve a Microsoft közösen egy magatartási kódexet mutattak be, amely az illegális amely az illegális úszító beszédek terjedését, online terjedését próbálta megfékezni. Nyilvánvalóan ez rossz hatással van a célközönségre, de azokra is rossz hatással van, akik a társ, azokra az aktivistákra a társadalomban, akik ezen elvek ellen vannak és nagyon rossz hatással van az online platformokra is. Örülünk Paul Nemitz megjelenésének. Itt a körünkben be fogja mutatni rövidesen ezt a magatartási kódexet, és természetesen bármelyik képviselő feltehet neki kérdést. Tíz percre megadom Paul Nemicnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Május 31-én írtuk alá ezt a, kódex, ezt a magatartási kódexet, ezt megelőzte egy nagyon komoly egyeztetés a civil társadalommal és az érintett felekkel. Egy 2009 per as tanácsi határozatra alapul mindez, tehát nem új jogszabály. Csupán egy támogató intézkedésre van szó, tehát a különböző cégek támogatják az államot abban, hogy ezt a jogszabályt a gyakorlatban is meg tudják valósítani. Tehát a büntető jogot lehet alkalmazni azok ellen, akik ilyen uszító vagy gyűlöletbeszédet helyeznek fel online platformra. A bizottság nyomon követi a folyamatokat, és megfigyeli azt, hogy az ügyészség, illetve a rendőrség a tagállamokban mit tesz, milyen büntetéseket szab ki, pénzbírságokra vagy szabadság megvonásra gondolok. Huszonnégy óra, kevesebb mint 24 óra elteltével meg kell tenni a felülvizsgálatot, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek ezek a találatok, ezt meg kell tenni, tehát lehet ez egy állami forrás is, ahonnan származik ez a, ez a találat, lehetnek civil szervezetek, a civil szervezetektől sok ilyen érkezik egyébként, ez kiválóan alkalmasak erre, avagy jöhet állampolgároktól is egy-egy ilyen találat vagy figyelmeztetés. Ami a kódexet illeti, egyre javul a reaktivitás, tehát egyre jobban reagálnak ezekre a jelzésekre az állami szervek, de az állampolgárok esetében ez nem mondható még el. A cégek esetében pedig eltérő a reaktivitás, illetve nyelvenkénti lebontásban is nagyon nagyok az eltérések. Reméljük, hogy következő hónapban, vagy decemberben részletesebben be tudunk számolni a rendszer működéséről. Ennyit tudnék mondani a jelenlegi helyzetről, és most szívesen válaszolok a kérdésekre. Elnök, köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk. Képviselők felé fordulok, ki szeretne hozzászólni. Birgit Zépel az első. Köszönöm szépen. Amikor először olvastam a napi rendet, azon gondolkoztam, miért beszélünk itt magatartási kódexről? Hiszen nem általában a gyűlöletbeszédet illetjük, hanem az illegális gyűlöletbeszédet. Tehát jó, hogyha van ugyan egy magatartási kódex, ám azért kellenek világos szabályok is. Hallottunk arról a tényről, hogy a tagállamokban egyre inkább reményeink szerint létrejön, ha már nem jött létre, valamiféle büntetőjogi fellépés az illegális gyűlölet beszéd és gyűlölet bűncselekmények ne folytatódhatjanak, Ne folytatódhassanak. Ám sajnos nem igen látok jó erőfeszítéseket. Németországban fennáll most az a probléma, hogy vannak ugyan bizonyos szabályok, ám ha valaki kapcsolatba akar lépni a Facebookon vagy más hol keres kapcsolatos pontot, nem találjuk meg, hogy kivel, kinél lehet jelenteni, ha nem reagálunk. Hogyan lehet töröltetni gyűlöletbeszédet a, a, a szociális hálókról, nem tudjuk. Nem tudják a felhasználók. Tehát ez is része lehet egy magatartási kódexnek. Mit tehetünk mi Európai Tanácsként, tanácsként, bizottságként garantálandó azt, hogyha világossá válik, hogy illegális tartalom került fel a hálóra, illegális gyűlöletbeszéd valósul meg, akkor valamilyen cselekvés történjen. Mert ha nem törlik, akkor mit lehet tenni a, a szolgáltató ellen? Azt nem fogadhatjuk el, hogy ilyen illegális tartalmak ott maradjanak csak úgy, bárki olvashassa őket hónapokon, akár éveken át csak mert nem születik döntés, senki sem lép, senki sem törli. Köszönöm a következő listán, Inhet Felt, Szofi. Köszönöm. Ugyanezek, ugyanezek a kérdőjelek merültek fel bennem is, mint Birgit Zippelben. Miféle tartalmakról beszélünk pontosan? Hogyha valami sértő, és nagyon sok sértő, sőt vitriolas megjegyzés jelenik meg. Hogyan lehet a, a hálón, a közösségi hálókon, hogyan vonjuk meg a határt a vitriolosan sértő és az illegális között? Mert ha valami törvény sért, akkor nincs kérdés, le kell venni. Ám hogyan lehet garantálni azt, hogy ne legyen, ugyanakkor ne korlátozzuk túlzottan a szabad, szólásszabadságot? Mert sokszor néha nevetséges okkal vesznek le olyan tartalmakat, mert múlt hetekben nem láttunk ilyeneket, például a világhírű képet, ugye emlékszünk arra a, kis, a fotóra a kislány a, a vietnami napam támadás után, a vietnami háborúban egy, egy messzelen lány, kislány menekül, ezt a híres fotót levették a hálóról, nevetséges okoknál fogva. Ugyanakkor látunk a hálókon olyan ö, dolgokat, amelyeket EU tagállamok politikai, akár kormánypártjai tesznek föl, ami több, mint sértő, sőt szerintem illegális. És ott van a háló. Van egy bírósági ügy Hollandiában éppen most, mert egy mert a, az EU ellenes párt vezetőjét, Wilders urat be, berelték néhány kijelentése miatt állampolgárok, és persze mindig nagyon, és itt is látható, nagyon vékony a határ Birgit Szippel is feltette, hogyha van egy kerethatározat, egy jogszabály, amit mi nem azt hallhatjuk be, és miért, mert, mert van szükség akkor magatartási kódexre. És aztán utolsó kérdésem, ugye a legutolsó értékelés 2014-ben volt. Ám ha megnézik az értékelést, pusztán azt nézi, hogy végrehajták-e vagy sem, átültették-e nemzeti jogszabályba vajon tervezik-e értékelni az eredményességét mindennek? Nem csak, hogy végrehajtják, hanem eredményesen hajtják végre. Köszönöm. Következő. Kinicsi asszony. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Én pozitívan fogadom ezt a magatartási kódexet. Szerintem jó irányba történik ezzel lépés, de Birgit által megfogalmazott aggodalmakat, és megértem. Szerintem egy kicsit gondolkodni ezen a témán. A szólásszabadság alapjog, ez igaz, és természetesen nagyon nagyra értékeljük a szólásszabadságot, ne feledjük, hogy az internet önmagában egy semleges eszköz, de sajnálatos módon illegális céllal is fel lehet használni az internetet. Ne felejtjük el tehát, hogy sajnálatos módon a terroristák ter- terrorista radikalizációs célokkal is használják, illetve megpróbálnak terroristákat rekrutálni ezen keresztül. Fontosnak tartom azt, hogy egy európai stratégiát dolgozunk ki a gyűlöletbeszédekre vonatkozóan, illetve a terrorista radikalizációra vonatkozóan, az online toborzásra vonatkozóan, tehát azt hiszem, hogy megfelelő együttműködésre van szükség az európai intézmények, illetve az online plat- platformok között. Szerintem ez nagyon sokat segíthetne a jelenlegi helyzeten. Köszönöm. Köszönöm, Bóni úr, a következő. Köszönöm. Köszönjük ezt a kezdeményezést a bizottság részéről. érdekelne, hogy pontosan milyen eredményeket lehet észlelni, tehát június óta milyen eredményeket tud felmutatni ez a, ez a magatartási kódex. Lengyelországból, hazám, Lengyelországban, a hazámban ezt a kérdést jelenleg vitatjuk az ombudsmanok, illetve a civil társadalom közreműködésével. Egy nagy konferenciát szeretnénk ennek a témának szentelni. A Facebookot vagy más nagy cégeket is szeretnénk arra rábírni, hogy tagállami szinten is reagáljanak. Ők aláírták ezt a magatartási kódexet, de európai szinten. Viszont tagállami szinten sok gond van ez mindannyiunk számára nagyon fontos, és szerintem ilyen típusú promóciós konferenciát minden tagállamban érdemes megrendezni. Sofia és Birgit kételjeiknek adtak hangot, velük nagyban egyetértek. Ha már arról van szó, hogy mit tehetünk a gyűlölet beszéd ellen, a radikalizáció ellen, teljesen egyetértek, de ott van például a szélsőség és nacionalizmus is. Hazámban ez egy aggasztó jelenség, és sajnos az interneten is megnő ennek a jelentősége. Terjedőben van. Tehát együtt kell működnünk, de mindenképpen valahogyan tájékoztatni kell a nagy közönséget erről a magatartási kódexről, és jó lenne, hogyha egyértelműek lennének, egyértelműbb lenne az, az eredmények prezentálása is. Továbbá tudni kell azt is, hogy milyen szociális, politikai vagy pszichológiai hatásra lehet számítani. A Channel 4 um, egy, egy um, sorozatot készített erről, ez is nagyon érdekes, nagyon sok információt lehet megtudni, ez az úgynevezett eh, Fekete Tükör című program. Tisztában kell lenni, hogy milyen fenyegetettségeknek vagyunk kitéve. Kienge asszony a következő. Szia. E, Köszönöm. Nagyban osztom a kollégák véleményét. Én egy kérdést sőt több kérdést szeretnék feltenni. Először is szeretném tudni, hogy a bizottságnak szándékában áll-e az, hogy jogalkotási javaslatot tegyenek le az asztalra gyűlöletbeszéd témájában. Mert hogy mi itt offenzív tartalomról is beszélünk. Kérdezném azt is, hogy mi a vörös vonal, mi az, ami ön szerint, önök szerint definiálja az offenzív tartalmat, vagy a gyűlöletbeszédet. Ezt a kódexet nagyon sok cég is aláírta, illetve nagyon sok érintett. Kérdezem, hogy húsvér emberekkel milyen kapcsolatban állnak, hiszen nagyon sok ember fordul ezekhez a cégekhez, de valójában nem igazán tudjuk, hogy ki az, ki a másik fél, kivel beszélünk milyen kritériumok alapján különböztetjük meg az offenzív tartalmat, illetve a nem offenzív tartalmat. Mi az, amit, mi az, az offenzív tartalom, amit le kell venni az online platformokról a szolgáltatóknak vagy cégeknek. Ott van még a átláthatóság kérdése. Az ember ugye kéréseket fogalmaz meg, de nem tudjuk, hogy erre ki reagál, ki válaszol. Van egy, egy hivatal e mögött, vagy van egy ember, aki ezért felelős? Ha igen, akkor hogy hívják? Hogy lehet elérni? Milyen interakcióban van ilyenkor az ember? Még egy kérdés. Nagyon sok kezdeményezést láthattunk már Olaszországban is. Oroszországban létezik az úgynevezett római karta. Ez alapvetően az újságírókkal foglalkozik, de a civil társadalom is nagyon komolyan veszi ezt a kérdést. Léteznek bevált gyakorlatok a civil társadalomban. A bizottság vajon hajlandó-e arra, hogy tanuljon ezekből a bevált gyakorlatokból, a tagállami példákból? Azt gondolom, hogy ez egy igazi minőségi ugrás lehet a jog területén. Köszönöm. Thank you very much. Before I'd like to... Köszönöm. Mielőtt visszaadom a szót. So, uh, take the floor for... Paul Nimitznek. Eh, egy dolgot felvetnék itt. Eh, hogyha arról gondolunk, arra gondolunk, hogy eh, bűncselekmények történnek, vagy illegális tevékenységet folytatnak mondjuk egy magán bevásárló központban, akkor valójában megkérdeznénk a fenntartóit ennek a ennek az üzletközpontnak, hogy vagy maguk járjanak el, vagy vonják be a rendőrséget, sőt a rendőrség belépne a bevásárlóközpontba, és betartatná a törvényt, hogyha a helyi, helyi biztonsági szolgálat erre nem képes. Tehát az helyén való, hogy megkértük a cégeket arra, hogy egyezzenek bele egy magatartási kódexbe, amelynek révén betarthatják azokat a törvényeket, amik egyébként is be kell, de a döntés a, a kerethatározat révén pedig nyilván ennek jogéreje van. Azon is el kell gondolkozni, hogy hogyan lehet ebben a környezetben rendőri vagy egyéb rendvédelmi munkát végezni, illetve a kérdésem a bizottsághoz, hogy ezt a lehetőséget meg akarja erősíteni, bevonni a rendvédelmi szerveket, eh, ahogy Zippel asszony is mondta, nagyon eltérően lépnek fel rendvédelmi szervek az egyes tagállamokban, van, ahol igen, van, ahol egyáltalán nem. Önél szó, nem úr. Igen, köszönöm. Először is Kienge asszony kérdésére válaszolnék. Itt bántó tartalomról van-e szó, vagy sértő tartalomról, vagy, vagy pedig van rá jogszabály. Van rá jogszabály, van egy keretirányelv az idegenellenességről, amely meghatározza, hogy mi az, ami büntethető. Ez az erőszakra való úszítás, illetve a gyűlölet alapján történő úszítás, illetve a gyűlölet keltése vallás, rassz, stb. alapján. Tehát ez a meghatározás egyébként megfelel az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatának is, amely mindig azt mondta, hogy természetesen a szólásszabadság az magában foglalhat sokkoló vagy sértő nézeteket, hiszen eh, van olyan beszéd, ami sértő lehet egyesek számára, de eh, akkor átlépi a jogszerűség határát, hogyha magában foglal például erőszakra való felhívást. Eh, és ez a vonal a kettő között ez, ez, ez, egy, ez egy olyan vonal, amit nem a technológiai cégeknek kell meghatározniuk, hanem valójában ez már meg van húzva a sajtó vonatkozásában, hiszen eh, ezt az elkülönítést meg kell tennie a tévécsatornáknak is, illetve az újságoknak is, és senki nem gondolja azt, hogy privatizáljuk a jogot akkor, amikor őket kérjük meg, hogy moderálják a különböző kommenteket, és eltávolítják azokat a kommenteket, amelyek jogsértőek. Ugyanez az elv érvényesül a technológiai cégekre is, ugyanakkor van egy különbség. A jelenlegi eh, elkereskedelmi irányelv számukra bizonyos előjogokat biztosít a sajtóhoz képest, eh, mégpedig azt, hogy amikor harmadik féltől érkezik a sajtóhoz valami fajta komment, akkor nekik ellenőrizniük kell, hogy eh, ezt ez megfelele a törvényeknek, vagy nem sérti-e. A technológiai cégek azonban, mivel passzív platformokat, semleges platformokat üzemeltetnek, nekik nincsen ez a kötelezettségük, mert ők nem saját kezdeményezésükre kértek kommenteket, vagy tettek lehetővé kommenteket. De amikor jelzés érkezik feléjük, akkor persze nekik is el kell járniuk. Az európai a bíróság az meghatározza, hogy milyen gyorsan kell fellépni a cégeknek, és itt valóban nem a cég követi el a bűncselekményt, ugyanakkor a kerethatározat azoknak van címezve, akik től ez a gyűlöletre vagy, vagy, vagy, vagy erőszakra való felhívás származik, és igazából azt vizsgáljuk, hogy a technológiai cégek passzívak-e vagy aktívak. Tehát a bizottság nem akarja az elkereskedelmi irányelvet újra megnyitni, hanem megvizsgálja azt, hogy ez az önszabályozás ez működik-e. Hogyha azt látjuk, hogy az önszabályozás nem működik, akkor a bizottság hajlandó további intézkedéseket is megvizsgálni. A tapasztalati tények nem állnak teljes mértékben rendelkezésre, a német tapasztalatokra tudunk támaszkodni. Eh, van egy fejlődés, eh, az NGO-k, hogyha jeleznek, eh, megbízható NGO-k, hogyha jeleznek problémákat, akkor arra a, arra a reakciók megfelelőnek tűnnek, trusted flaggers. Ugye egy más a helyzet, mint hogyha egy magánszemély jelezne problémát. Ez egyébként bármely tagállamban felléphet bárki a cégek ellen, ugyanis a Code of Conduct az azt mondja, hogy az Európai Unió minden nyelvén ezt alkalmazni kell, tehát Jó volt ebből a vonatkozásban Bóni úr példája. We were not able to make good progress on... De ami pedig az átláthatóságot illeti, eh, a Code of Conduct azt mondja az átláthatóságról, hogyha elolvassák az utolsó bekezdést, eh, akkor eh, én megértem az önök, az önök elégedetlenségét. A probléma valóban az, hogy nincs kontakt személy, nem lehet, nincsen egyértelmű személy, akihez lehet jelezni. Ugyanakkor nem is indokolják meg, hogy valamit miért távolítanak el, vagy sem. Ez további munka kell, hogy le, e-, erről további munka kell, hogy legyen ezekkel a technológiai cégekkel, de a tagállamokban mi things happening in some member states. Tagállamokban látjuk, hogy milyen eh, fejlemények vannak, és eh, meg kell érteni, hogy ez nem, a, tag, nem bizottsági kezdeményezés, hanem a miniszterek és a civil társadalom is támogatják, és minél inkább így értik, így érzik a cégek, annál inkább hajlamosak lesznek ebben lépni. A bizonyítási teher most a cégeken van, és nekik kell adatokat, megbízható, auditálható adatokat biztosítaniuk arról, hogy ténylegesen érnek el haladást gyűlölet kommentek, illetve tartalom eltávolításában. Adtunk egy határidőt, a bizottság megegyezett ezekkel a cégekkel egy módszertanban, bevonva a civil társadalmat is. Adtunk ugyanis pénzt a kibergyűlölködés elleni NGO-knak, hogy ők is ellenőrizzék azt, hogy valóban kívülről is látható-e az ilyen jellegű tevékenysége ennek a, technológia, a technológiai cégeknek. Decemberben többet fogunk tudni, több empirikus adatunk lesz, amit majd, amiről majd beszámolunk önöknek is, és a tanácsnak is, és akkor jön majd el az igazság pillanata. Ami a tágabb értelemben vett kontextust eh, illeti, az Európai Bizottságnak van egy radikalizáció elleni eh, eh, úton kell fellépni ellene. Európai eh, léptékű választ adva rá. A legpontosabb információ, a scoreboard információ rendkívül fontos ehhez. Tudom, hogy vannak tanulmányok, hogy egyre inkább rendelkezésre állnak és több think tank, meg, meg intézmény foglalkozik ezekkel. Ám kérdés, hogy az Európai Bizottság mostanra bír -e már egy átfogó elem tartalmat, a akkor konzekvenciákat kell szervezni. Ennek konzekvenciái, konzekvenciái kellene legyenek erre a vállalatra. Tehát ha a tartalom illegális, és a vállalat jogi következik. Egy általános magatartási Az empirikus vizsgálatok keretében kérnek két típusa van. Az egyik a gyűlölet bűncselekmény, mert a szavak cselekvéshez vezethetnek, a másik pedig magával a bűgyűlölet empirikus ö, adatkör eléggé gyenge, nincs teljes körű képünk tehát a, a, a jelenségekről. Azzal érzékelhető, hogy nő a gyűlöletbeszéd, terjed, az alapjogi ügynökség statisztikái erről szólnak, ami pedig a gyűlöletbeszédet és a magatartási kódex alkalmazását illeti a vállalatokra. Eddig csak Németországban vannak statisztikai adataink, ahol a hatóságok és kiválóan tükrözi a mi észrevételeinket. Lentek, lennének még módosító javaslathoz képes is, ez az információ vonatkozik, tehát egyéb Egyértelmű, hogy jó a együttműködés, köszönete jelentéstevő munkájáért. Elnök, köszönöm, más nem jelentkezik. Mi, mi a helyzet a bizottsággal? Itt van a bizottság egy képviselő, parancsolj. Köszönöm szépen. Szeretném én is kifejezni azt, hogy milyen hálás vagyok a parlamentnek, hogy ilyen gyorsan kezelik ezt a témát. Már nagyon régóta tart a tárgyalás, régóta tart ez a padhelyzet, itt az, eljött az idő arra, hogy ezt végre lezárjuk, mert az új pszichoaktív anyagok veszélyesek, az emberek halálát okozzák. Nagyra becsülöm azt, hogy az Európai Parlament ennyire aktív, illetve ilyen gyorsan reagál a javaslatra. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólását. Kérdezem, hogy Bóni úr akar egy zárszóval élni? Nem, köszönöm, dolgozunk az ügyem. Jó. Akkor megyünk tovább. Következő napi rendi pontunk. A, a harmadik országbeli állampolgárok le, lakhatási engedély dátuma. Ez egy rendelő a bizottságnak. Tufri bizottsági a javaslatot. Az egy és hasonló biztonságosabb az új dokumentum, olyan biztonsági vízjá tett, Okay, um, thank you for those, uh, who... Köszönöm mindazoknak, akik maradtak a e téma tárgyalására. Delegációs jelentés. 2016. július 13-án 8 Libek kollega Kaléban járt missziós úton a befogadó létesítmények látogatása volt a célja az útnak, illetve a francia helyi és állami igazgatás képviselővel és NGO-kkal találkozandó, hogy értékeljék a helyzetet ott helyben. E misszió eredményeit megtárgyalandó most. Anna Gomesnek adom meg a szót, aki a delegáció vezetője volt, és aztán a többi résztvevő is szót kaphat, ha akar. Anna Gomes, parancsoljon. Köszönöm. Azt szeretném elmondani, hogy a, ez a látogatás néhány hónap egy hónappal a Brexit döntés után történt. Érdekes volt látni, hogy ennek a Brexit döntésnek milyen hatás volt már rögtön akkor a, a hangulatra a táborokban, ahol jártunk. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy két teljesen különböző helyzet láttunk. A Grand Sandban a polgármester felvállalta a megoldás keresését, hogy normalizza az életet a városban, miközben a menekültek láthatóan jelen voltak a városban, akik várták, hogy sor utazhassanak Nagy-Britanniába. Tehát egyfajta minimális emberi méltóság Gond biztosítva nekik, amely a, a helyi lakosság egyetértésével is találkozott. Tehát a, a, a polgármester döntött, hogy kijelöl egy területet, épített ott valamiféle fa barakkokat, vagy fa házakat, alap ellátás biztosítva az NGO-k segítségével, és ebben részt vállaltak a tábor lakói is, és ez problémamentes ö, megoldást nyújtott. Grand Santról senki sem beszél, ugye a sajtóban sem, mert igazi gond nem volt. Az a tény, hogy a polgármester belátta azt is, hogy sokféle a tábor, a lakók változnak, hiszen egy folyamatos mozgás van, kilépők, belépők. Nos, Kaléban viszont teljesen más helyzettel találkoztunk, ami ugye mindig a, a figyelem középpontjában. A sajnálattal mondom, hogy a saját meglátásom az volt, hogy a polgármester hozzáállása ö, hozzájárult mindehez. Ez kiderült -e vele a folyótárgyásokon. Megesen ellenségesen látta a menekülteket és a migránsokat a polgármester Kellyban. Hangsúlyozta, milyen hatalmas megrázkodtatás ez a, a város lakosai számára. A civil szervezetek arról számoltak be nekünk, hogy borzasztóan elhanyagolt volt a, a, a, a helyzet, összevetve a másik várossal, és ez hozzájárult az, hogy a súlyosbodjon a helyzet. Kialakult ez a hatalmas ö, ö, bidonville, ez a, ez a, ez a ö, dzsungelszerű ö, bódé város, ahol, ahol az alapszolgáltások, a, a alatrinák sem voltak megoldva, az emberek az utcákon koldultak, tehát egy teljesen kezelhetetlen helyzetben, folyamatosan ütközve a, a helyi lakosokkal. francia kormányon belül is ellenmondásokat tapasztaltunk. Hiszen egy bizonyos ponton a francia civil szerzetek és a médiumok is felfigyeltek mindenre, és a kormány aztán úgy döntött, hogy közbelép, és épít egy tábort egy dzsungel helyett, valamiféle alap ellátást és emberi körülményeket biztosítva, a gyermekekről is gondoskodva, iskolákat is szervezve, és a nők számára, vagy nehéz helyzetben levők számára külön szolgáltatásokat biztosítva. Ez nagyon fontos cselekvés volt a kormány részéről, ami szerintem nagyban hozzájárult ahhoz, hogy lenyugodjon a bizonyos szempontból, vagy bizonyos mértékig a helyzet. És ez lehetővé tette a civil szeretek számára is, hogy alapellátásban segítsenek. Ám beszéljünk a probléma gyökeréről. Persze, ugye vannak emberek, akik Afrikából mm, egészen Kaléig eljönnek, csak azért, hogy átmenjenek Nagy-Britanniába. Nagy-Britannia az úti cél számukra, és persze vannak szervezett bűnözők is helyben, vagy ahhoz kapcsolódó embercsempészek is jelen vannak, sőt, megtelepedve, nagyon is, rábeszélve az embereket, hogy majd ők átviszik őket. Bármilyen nehéznek is tűnik ez, mert hogy a francia kormány biztonsági intézkedésekkel is élt, a britekkel kötött megállapodás alapján is, meg hát az emberek védelmében is, mert ők bármire vállalkoznak a, a, az alagúton keresztül is megpróbálnak átjutni, meg a Larokkádon keresztül. Éppen most hallottuk, hogy egy 19 éves etióp kislány meghalt. Megpróbáltad átugrani a teherautókra. De hát jelen van a szervezet bűnözés, egy hálózat, sőt több is, embercsempész hálózatok, akik az egyik a Brexit-tel érvelt, azt mondta, ne menjetek el innen, Éppen ne fogadjátok el a francia állami ajánlatot, amely akár menedékjogot is ígért, és elhelyezést, mert volt egy francia kísérlet arra, hogy rávegye az embereket, hogy Franciaországban kérjenek menekült jogot, mert mindenki Angliába akart menni, mert van egy közösségük, vannak rokonnak, oda akarnak menni. És az embercsempészek hát táplálják ezt az érzetet, és a Brexit érvével is mondtak, hogy ó, nyugodtan átmehetek majd, maradjatok csak, csak várni kell egy kicsit, mondták. És azok, akikkel beszélni tudtunk ebben a úgynevezett jungle-ban, sokan mondták, átmegyek, tudom, hogy átjutok, mindenki átjut, csak pénz kell hozzá. Ha megvan a pénz, akkor átjutok, és a pénzért meg bármit megteszek. Hát ez itt a tragédia gyökere. Úgy gondolom, hogy a, a francia hatóságok igyekeztek fellépni a problémával szemben, és a, sőt, akár hát igyekezve korrigálni a helyi önkormányzat nem túl ö, hatékony fellépését, és az a lépés, hogy a francia hatóságok úgy döntöttek, hogy akár konfrontációt is vállalnak. Ugye igazolható azzal, hogy igyekeznek jobb körülmények között elhelyezni az embereket, de ez csak egy intenzív párbeszéd révén lehet megszervezni a tábor lakókkal párbeszédben, különben erőszakra kell, hogy felkerüljön. Az is nagyon megrázott, hogy rengeteg pénzt költenek a biztonság politikai intézkedésre és apparátusra. De ettől ez nem ez meg az embereket, hogy átjussanak, és az embercsempészek ugyanúgy működnek. Nem tudom, megéri-e ilyen sokat költeni a biztonságra a brit kormány érdekeit szolgálva, akik nem is segítenek a francia kormánynak, mert a britek e, a, a dolog rendezésében. Oly módon ahogy ezzel humán módon a jogok tiszteletben tartásával el, fel kellene lépni. Különösen a kísérlet nélkül utazó kiskorúak esetében. Nem, nem is tudni, hogy a britek hány kísérlet nélküli kiskorút fogadtak. Az egyik gond az, hogy a brit kormány számára próbálják nehezebbé tenni a franciák, hogy vitatosítsanak kiskorúakat, de nem tudjuk, nem ismerik a brit statisztikai számokat jelenleg. Olyan kiskorokat tudunk, akik Nagy-Britanniában élő rokonokhoz csatlakoznak, tehát családegyesítésről is szó lehet sok esetben. És a helyzet Ugye 600 kiskorú volt Kaléban, most már azt mondják, hogy ennek a duplája lehet. Az, hogy a brit kormány nem üdvözli őket, és nem kezdeményezőbb a kísérlet nélküli kiskorúak fogadásában, abszolút elítélendő, és megköveteli azt, hogy, hogy, hogy változtassanak. Ezek volnának a jelentéshez fűzött megjegyzéseim. A, meg, a, maga a jelentés eléggé explicit módon fogalmaz arról, amit láttunk. Uh, Köszönöm szépen. A delegációban még valaki, nem, még ketten szeretnének hozzászólni. Mari Kriszni Berzsi asszony a következő. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr valóban én is részt vettem a delegációban, és megköszönöm meg a kolléganőnek a beszámolót, egyetértek a elmondottak legnagyobb részével. A Gahan-Szenti helyzet eltér a Kali helyzettől. Egyrészt a hatóságok Kaliban befogadják, illetve egy ellátóközpontot építettek a nőknek, illetve a gyermekeknek, akik védelmet élveznek. Ez a befogadó központ, hogyha jól emlékszem, akkor 450 ember tud befogadni, aztán ez egy konténer falu valójában, van egy másik falu is, illetve egy másik befogadó központ, ami, ami falu ott férfiak, egyedülálló férfiak vannak, 2000 ember befogadására képes ez, és van az összes többi, vagyis maga a dzsungel. Elég katasztrofális helyzet ezen befogadó központokon kívül, és 4-5-6 ezer ember drámai helyzetet kénytelen elviselni. Mi történt július óta? Erről szeretnék beszélni. A francia kormány úgy döntött, hogy bezárja ezeket, ezt le, lebontja a dzsungelt, a bidonvilt, tehát ezeket az úgynevezett védő struktúrákat is megpróbálja lebontani. Ne, ne felejtsük el, hogy Európai Uniós alapokból finanszírozták a befogadó központot, tehát szerintem mi felelősségünk is, hogy ellenőrizzük azt, hogy miként bánnak az Európai Uniós alapokkal. A legtöbb civil szervezet, sőt a civil szervezetek túlnyomó többsége, akik Kaléban dolgoznak, elfogadták azt, hogy a bidonbill rész, tehát a dzsungel részét ennek a, mm, ennek a keléi menekültábornak lebontsák. Viszont az egyéb központokat, tehát a befogadó központot és a másik, a konténer központot ennek a be, lerombolásában vagy bezárásában nem egyeztek bele. Ne felejtsük, hogy ott vannak kiskorúak is, akik védelmet élvez, élveznek. Egyre több kiskorú van itt. Van egy nagy francia szervezet, amely több mint 1200 kíséret nélküli kiskorút számlált meg Kaléban, a dzsungelben. Tudtommal, de lehet, hogy tévedek, tudtommal tehát semmiféle intézkedést nem terveznek velük kapcsolatban a francia kormány részéről. Szerintem fölléphetnénk, hogy valamiféle erőlépés történjen ebben a kérdésben tehát ezeket a kiskorokat mindenképpen meg kéne védeni kell. A brit hatóságok nem igazán reagálnak a kérésekre, jelen vannak brit civil szervezetek is egyébként Kaléban. Legalább 1500 kiskorúnak joga van ahhoz, hogy, enged, hogy engedélyt adjanak számukra, hogy Nagy-Britanniába, hogy az Egyesült Királyságba átmenjenek. A belügyminiszter egyébként ott járt Kaléban a brit miniszter, és ő 15 kiskorút fogadott be, tehát 15 kiskor esetében tett engedélyt. Valamiféle megoldást keresni kell, de szerintem mielőtt lebontják ezeket a befogadó, félig meddig idéglenes befogadó központokat, addig használjuk őket arra, hogy a kiskorúaknak ad ellátást. Nem tudom, hogy pontosan eh, hányan vannak tehát ezek a fiatalok, de mindenképpen el kell érni azt, hogy védelmet nyújtsunk ezeknek a kísérlet nélküli kiskorúaknak. Miután ott jártam, és láttam, hogy mi van ott, még inkább megerősödött bennem az a tudat, hogy felelősek vagyunk, és szerintem sürgősen föl kéne lépnie a szakbizottságunknak, egy levelet kell címezni a francia kormányhoz, vagy akár a brit kormányhoz is, ebben a kérdésben. Köszönöm, hogy az elnök. A következő hozzászólónk Kienge asszony és Giam asszony. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Annának ezért a beszámolóért. Nagyon-nagyon sok kérdésben egyetértek vele. Azt hiszem, a szakbizottságunk számára nagyon fontos volt ez a látogatás. Sok migránssal találkoztunk, ezek olyan emberek, akik be vannak zárva, és kalében, és szörnyűséges körülmények között blokkolva vannak az úgynevezett dzsungelben. Ez egyfajta kényszer, kényszerpad helyzet, több ezer ember él az illegalitásban, és gyakorlatilag láthatatlanul. Ez a lényeg. Amikor az emberek illegalitásban élnek, akkor a szervezet bűnözés termő talaját is jelentik, tehát tárt karókkal fogadja őket a szervezet bűnözés. Ezzel kapcsolatban elgondolkodtam néhány dolgon. Először is a politikai padhelyzet problémáját kell megoldani, közösségi szinten érezhető ez, nincs megfelelő szolidaritás a tagállamok között. Ennek a következményeit kiválóan lehet látni Kaléban vagy máshol is az Európai Unióban. Azt láthatjuk, hogy a közösségi politika nem létezik, és ez mindenképpen kudarcot jelent. És nincs megfelelő szolidaritás sem a tagállamok között. Aztán a második dolog, hogy a területi dolgok hogyan, eh, hogyan nyilvánulnak meg. Találkoztunk a Grand Centi polgármesterrel, illetve a Kali polgármesterrel, és egyértelművé vált, hogy sürgősen kell egy integrációs stratégia. Egyértelmű tervre van tehát szükség, hogy lehessen integrálni ezeket a személyeket, és megfelelően méltó körülmények között kell befogadni ezeket a személyeket. Annál hasonlóan én is szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy a menekültek között vannak kíséret nélküli kiskorúak is, ne feledjük el, hogy a gyermekek, a kiskorúak érdekeit előtérbe kell helyezni. Amikor Karében jártunk, jártunk, láthattuk azt, hogy milyen hatása, milyen negatív hatása van a Dublini rendeletnek. Sürgősen meg kell reformálni Dublint, úgy, hogy figyelembe veszük azt, amit a saját szemünkkel is láttuk. Ilyen típusú helyzeteket mindenképpen el kell kerülni a jövőben. Hogyha ezek a személyek Ilyen körülmények között kell, hogy sokáig várjanak, akkor egyértelmű, hogy humanitárius folyosókat kell létrehozni, illetve a bevándorlás legális módjait. Köszönöm. Köszönöm szépen, Guillaume asszony. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni Annának azt, hogy ilyen jól eh, vezette ezt a delegációt, és eh, a jelentést is, illetve azt, amit mondott erről a helyzetről, és rávilágított arra, hogy ez egy elég nüanszos eset. Ugyanakkor az nyilvánvaló, hogy nem elfogadható ez a helyzet Kaléban. Nyilván ugyanez igaz arra, hogy milyen a helyzet Görögországban, illetve Olaszországban, vagy Magyarországon, vagy máshol. Ugyanakkor ez, ezt fel kell számolni. Tehát ez így nem folytatódhat tovább Kaléban. Ezzel kapcsolatban nincs kétség. Nem akarjuk, hogy ez tartson, ez tovább folytatódjon. A másik dolog, amit akarok mondani, az az, hogy a lebontása a telepnek az teljesen szükséges, tehát egyértelműen szükséges, mert, mert elképesztőek a viszonyok. Ami pedig a személyeket illeti, ott, ahogy Anna is mondta, nyilván oda kell figyelnünk, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy vannak embercsempészek, akik ebből hasznot húznak. Nyilván ennek a francia kormány is tudatában van. Én osztom azt a véleményt, hogy <laughs> Eh, vannak november 1 eh, egy téli szünet lesz, amikor nem lehet eh, kiutasítani embereket. El kell dönteni, mit bontunk le, és hogyan bánunk azokkal az emberekkel, akik onnan kikerülnek Nyilván támogatom a nem kormányzati szervezeteknek a munkáját, örülök, hogy ez folytatódik, elismerjük ezt a munkát, és elismerjük a francia hatóságoknak a munkáját is, illetve a francia menekültügyi hatóság munkáját is el kell ismerni. Ugyanakkor oda kell menni, és nem csak várni a menekültügyi kéréseket, kérelmeket. Meg kell győzni őket, és rá kell bírni őket, hogy Franciaországban kérjenek menedékjogot, ne pedig arra számítsanak, hogy felugorhatnak egy kamionra. Nyilván sok dolgot át kell itt gondolni. Először is egy együttműködésen alapuló munka, hogyha mindenki elvégzi a munkáját, akkor működni fog. A francia hatóságok, a nem kormányzati szervezetek és a brit hatóságoknak is komoly munkát kell végezniük. Azok a fiatalok, akiket a britek átvállalnak, az nem elégséges a számuk van a francia részről mi azt vártuk, hogy lezárnak a francia hatóságok egy sor dossziét, együttműködnek a brit hatóságokkal. Ez a lebontás, ez nyilván egy elosztásba fog torkolni. Eh, nyilván itt most nem a tagállamok közti lebontásra gondolok, vagy elosztásra, hanem itt egy Franciaországon belüli elosztásra eh, gondolok. Cecil már beszélt az integrációról, eh, tehát eh, a francia társadalomba kell integrálni ezeket az embereket. Minden tapasztalatunk azt mutatja, hogyha jól leosztják a francia területet, akkor az sikeres. Amikor utána támogatják a, például a helyi választott képviselők is, eh, akkor az sikeres volt. Eh, nyilván vannak negatív példák, de ahol támogatást kaptak helyi szinten, eh, akkor sikeresek voltak ezek a leosztások. Az, ahogy egyes helyi választott képviselők reagáltak nevezetesen a csípőből, elutasították ezeket, sőt valójában petíciókat indítottak ellene, és eh, akik valójában a leggusztustalanabb érzelmeket eh, lovagolták meg, az elutasítást és a félelmet, ezeknek tudniuk kell ezeknek az embereknek, hogy minden eh, jól kezelt Eh, integrációs kísérlet az eh, sikeres volt. Um, exchange, Köszönöm szépen, az, ész, az eszmecsere után én azt mondanám, hogy eh, a koordinátorokkal kövessük nyomon a helyzetet, tehát milyen plusz intézkedésre, follow-up intézkedésekre lehet szükség, illetve a, francia belügyminiszterrel Kaznöv úrral lesz majd egy közös találkozónk december elején. Anna Gomes, igen, hozzátenném még, hogy ez a probléma nem tűnik el azzal, hogyha felszámolják a dzsungelt. Majd egy másik dzsungel felépül a mostani mellett valahol. A francia hatóságok abbéli kérdését, hogy integrálódjanak az emberek, meghallgatják-e az emberek? Nyilván nem, vagy nagyon kevesen, mert hogyha van, amíg vannak eszme, embercsempészek, addig ezek az emberek el akarnak majd jutni Nagy-Britanniába. Tehát biztonságos utakat kell, biztonságos folyosókat létrehozni, az emberek legálisan tudjanak Európába érkezni. Elnök, köszönöm. Jó, hát ennek még lesz folytatása és az elnök ezt eh, megkívánja vitatni a koordinátorokkal is. Ha van még pár percünk, akkor egy másik misszióról is beszélünk kéne, az európai kábítószer ügyi és kábítószer függőségi eh, lát, központba történt látogatásról. Itt, itt ügyrendi kérdés van, ugye? Természetesen én bízok az elnökben, illetve a koordinátorokban, eh, hogy ezt követni fogják ezt a témát, de de a eh, kísérő nélküli fiatalok kérdése az tényleg problémás, eh, anélkül, hogy most én tanácsot akarnék adni a francia kormánynak, Ehm, azt azért konstatálom, hogy egy olyan helyzet van, ahol 1200 eh, gyerek van, akik egyik napról a másikra az utcára kerülhet, mert nincsen meg a, eh, a, az intézményi rendszer, amely be tudná őket folytatni, tehát le kell ültetni mindenkit az asztal mellé. Az biztos, hogy a mi, eh, a mi bizottsági elnökünknek írni kéne, hogy a LIBE szakbizottság az nagyon aggódik a kísérő nélküli gyerekekért bármilyen formában megtehetjük ezt. Most az, hogy segítünk a francia kormánynak, abba felajánljuk, hogy segítünk nekik beszélni a brit kormányjal, mert ez lényegtelen, hogy milyen formában fogjuk ezt megtenni, de mi? nem lehet ezeket az anyagokat feldolgozni, a kérelmeket feldolgozni. Az, hogy 500 ember mehetne, vagy gyerek mehetne Nagy-Britanniába, ugye ezek, ezek, mm, ezeket nem lehet bizonyítani. Egyre többen vannak, jönnek a földközi tengeren keresztül. Cecil látta, vagy mondta a tegnapi számokat. Éveleje óta 20 ezer ilyen érkezett, ilyen gyerek érkezett idén. Korábbi évben csak 12 ezer. Tehát Szerintünk Moraes elnök, vagy szerintem Moraes elnöknek eh, meg kell nyilvánulnia, nem elítéli Franciaországot, csak felhívja a figyelmet erre a helyzetre. Eh, nyilván ezzel most nem fogunk vitatkozni. Ne csináljunk ebből egy belügyi vitát, de Marie Christine, nem azt mondom, hogy elítéled az hatóságokat. Arról van szó, hogy riasszuk a hatóság. Szerintem a francia hatóság pontosan tudja, hogy mi a helyzet. Ők tudatában vannak ennek. Azt hiszed, hogy a francia kormány elfelejti ezt a problémát? Nem, nem ez a valóság. Hogyha valamit tenni kell, az azt jelenti, hogy koordinálni kell az erőfeszítéseket, Szerintem ez nem, egy túl, nem kíván túl nagy energiát, tehát a brit hatóságokkal is fel kell venni a kapcsolatot, nyomást kell gyakorolni, ezt még egyszer mondom. Nagyon fontos az, hogy továbbra is folytassuk a, a nyomásgyakorlást, segítsünk azoknak a civil szervezeteknek koordinálni, akik ezekkel a dossziékkal foglalkoznak, a, kisebb, a kiskorúakkal. Fontos az, hogy megfelelő